Friends, we will start the meeting. Barátaim, elkezdjük az ülést. Már így is elveszítettünk 5 percet. Számos kérdésünk van, amit az első alelnök úrhoz szeretnénk intézni, Timmermans úrhoz. Ő már itt ült és rám várt, itt a teremben, Úgyhogy kezdjük is el gyorsan a munkát. Kíváncsian várta a találkozót velünk, illetve hogy válaszolhasson a kérdésekre. Elkezdjük az ülést, és Timmermans alelnök úrnak meg is adom a szót nyitó beszédéhez. Parancsoljon, önél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha nem tévedek, ez a kilencedik szakbizottság itt az Európai Parlamentben, amelyben alkalmam van vitát folytatni. Korábbi tapasztalataim alapján bevezetőmet nagyon rövidre fogom, majd azért, hogy minél több idő maradhasson kérdésekre, válaszokra. De természetesen nálunk azt, hogy rendelkezésükre állok, és ön határozza meg, hogy hogyan járjunk el. Csak nagyon röviden, az Európai eh, Bizottságban én a felelősségemet abban látom, hogy a prioritásokat megvalósítsuk, amelyekben Juncker elnök és a parlament megállapodtak kisebb, nagyobb dolgokon, a jobb szabályozás megvalósításán. Ezt nem szabad félreérteni, nem jelent kevesebb jogalkotást, mindezt, illetve deregulációt. A jobb jogalkotás, a jobb módszerek alkalmazását jelenti a célok jobb megvalósítása érdekében, és hiszek abban, hogy a fenntartható fejlődés, nagyon fontos a fenntartható fejlődés, fenntartható környezeti fejlődés jelent gazdasági fejlődés és fenntartható szociális fejlődést is, és mind a három területen Európának vezető szerepet kell betöltenie, világ többi részével összevetve, és hiszek abban, hogyha fő prioritásainkra összpontosítunk, akkor egy olyan Európát hozhatunk létre, amely versenyképesebb egy olyan világban, amely egyre, e, amelyben egyre nagyobb a versenyhelyzet, a kihívások óriásiak, és Európa nem fogja megnyerni ezt a versenyt, anélkül, hogy ne legyenek versenyképes árai, a munkaerőpiacon ne legyen versenyképes, ha nem vagyunk jók abban, amit csinálunk, hanem e, rendelkezünk e, hozzáadott értékekkel. De nagyon fontos, hogy mindezt hozzá fenntartható módon tegyük. Ebben a szangbizottságban fel szeretném hívni figyelmüket egy látogatói csoportra, akiknek külön figyelmet szeretnék szánni a első négy hónapja alatt. Nagyon élveztem azt, hogy Európa szerte KKV-kkal volt alkalmam találkozni. Minden egyes alkalmat, a látogatás alkalmával figyelmet fordítottam arra, hogy közvetlen találkozót valósíthassak meg a KKV-kkal, nem a KKV szervezetekkel, a KKV képviselőivel, hanem a tényleges KKV-kkal. Mindig eljönnek, amikor meghívjuk őket, sokan jönnek el, mert erős üzenetet szeretnének küldeni, csalódottak Európában, nagyon lelkesek voltak Európa miatt, de ez már nem mondható el róluk, illetve azt szeretnék, ha segítenénk őket, abban, hogy több embert nyerjenek meg, csökkentsük az administratív terheket a jobb szabályozás megvalósításával, azért, hogy ők a legjobban tehessék a dolgukat, amiben a legjobbak, ez pedig a munkahelyteremtés, tehát külön ki szerettem volna emelni a KKV-kat, hiszen mondhatom a másod négy hónapja alatt feltűnt az, hogy amikor európai kérdésekről van szó, akkor ők bizonyos vélemények miatt rendkívül módon aggódnak, viszont hozzám fordulnak azért, mert igenis hisznek abban, hogy mi eh, változtathatunk a helyzetükön, és nagyon remélem, hogy a jelenlegi mm, bizottsági mandátum alatt a parlamenttel együtt elindítottunk olyan folyamatokat, amely munkahelyet teremt az emberek számára. Köszönöm szépen, elnök asszony. Thank you. Köszönöm szépen, Timár Mansur. Agnes Jungériusnak adok most szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a bizottság bevezetőjét. Köszönöm szépen, hogy eljött a ma délután ülésünkre. Azt gondolom, hogy a szabályozott keret terheinek csökkentése nagyon jó kezdeményezés, szabályozási terhek csökkentése, a szociáldemokraták számára nem csak a jobb szabályozásról van szó, a jobb szabályozási keretről, hanem a munkavállalók védelméről is. Meg szeretnénk védeni az önfoglalkoztatottakat, a mindazokat, akik szerződéssel dolgoznak. Egyetértek önnel abban, amikor ön azt mondja, hogy a jobb szabályozás nem feltétlenül jelenti pontán azt, hogy bizonyos szabályokat megszüntetünk, illetve hogy ezeket egyszerűsítjük, hanem hatékonyabb szabályozás használatáról is szó van. Hát engem az érdekel, hogy a jobb szabályozási program miből áll, illetve miket tartalmaz. Kérjük, hogy a közététel időpontjáról, tartalmáról esetleg többet hallhatnánk. És van egy másik plegyka is, amit hallottunk, Ez pedig az, hogy a 2015-ös programban bejelentették azt, hogy a szociális partnerek közötti összes megállapodást közkonzultáció tárgyává kell tenni. És lehet, hogy ez minden eh, szociális szabályozásra igaz lesz majd. Ha ez valóban így van, akkor felmerül annak a kockázata, hogy nem csak, hogy elveszítjük az anyasági szabadságra vonatkozó irányelvet, a fodrászokra vonatkozó irányelvet, Amit nagyon fontos a szociális felelősségről is beszélni. Szeretnénk, hogy a szociális joganyagot tiszteletben tartanánk, ez pedig magában foglalja a munkavállalók szerepét, védelmét is szeretnék többet hallani a 2015-ös programról. Tehát először is létezik a 2015-ös munkaprogram, eh, másrészt pedig a REFIT. Ez két különböző dolog. Azt gondolom, hogy ön a REFIT-re gondolt, és ennek menetrendjére, tartalmára, hiszen ebben az összefüggésben mondjuk majd azt, hogy mely javaslatokat viszünk tovább, melyeket törlünk, erre pedig tavasszal szeretnénk sort keríteni. Ami a munkaprogramot illeti, erről majd még az év későbbi felében lesz szó. Egyeztetni szeretnénk az Önök szakbizottságával is, és reméljük, hogy erre hamarabb sor kerülhet, mint az előző évben, hiszen akkor nagyon szorított bennünket az idő. Tehát a bizottsági munkaprogramról, az önök szakbizottságával, a parlamenttel még az ősszel szeretnénk szót ejteni, azért, hogy részletes vitabban takozhasson ki, még mielőtt döntést hozunk. Megjegyzéseit érdeklődve hallgattam. Ön azt mondta, hogy hallott bizonyos plegykákat, én négy hónapja vagyok Brüsszelben, számos plegyka kering. Honnét is származnak ezek. Azt gondolom, ez azért van így, mert az intézmények bizonyos módon dolgoznak, de ezek a mendemondák léteznek. Garantálhatom azt, hogy ami az én szerepemet illeti, politikai hátteremet, a bizottság politikai szerepvállalását, illetve származásommal, nemzeti hátteremmel, a szociális partnerek közötti párbeszédnek nagy jelentőséget tulajdonítok. Ez a párbeszéd rendkívül fontos számomra. A szociális partnerek elképzeléseit figyelembe kell vennünk a foglalkoztatási szerződésekben, tehát fontos, hogy ezzel kapcsolatban világosan fogalmazzunk. A javaslatok, amelyeket készítünk, a jogalkotási javaslatok, Fontos, hogy ezek közvita tárgyát is képezzék, tehát közzé fogjuk őket tenni, és így elég időt hagyunk arra, hogy mindenki reagálhasson ezekre a bizottsági javaslatokra. Tehát én nem csak az irányelv tervezetekről, rendelt tervezetekről beszélek, hanem a delegált és megvalósításra alapuló jogi aktusokról. Tehát itt több átláthatóságra van szükség. Amikor új javaslatokról van szó, akkor ezt e, megnyitjuk a közvélemény felé is, hiszen ezzel az átláthatóságot javítjuk az Európai Unió intézményeinek működését illetően. Meg szeretném ismételni a következőt. Azért próbáljuk meg ezt a célt elérni, és világosan szeretnék fogalmazni, Engedjék meg, hogy megismételjem azt, hogy bármely konzultáció megállapodás a szociális partnerekkel, a szociális partnerek nézeteinek figyelembevétel rendkívül fontos, különböző nézeteket kell figyelembe vennünk, de azt nem engedjük meg, hogy a szociális partnerek diktáljanak nekünk, úgymond. Ami pedig a tagországok szociális-gazdasági nézeteit illeti, ezt is figyelembe szeretnénk venni és ez segíti majd azt, hogy az Európai Unió jogalkotásait, szabályozását alakíthassa. Ami a szociális partnereket, illetve a bizottság a jogalkotásba bele szeretné vonni őket is. Hát fontos a jobb jogalkotási keret, ez nem jelenti azonban azt, hogy szociális céljainkat aláásnánk. Szeretnénk ezeken javítani azzal, hogy javítjuk a szabályozói keretet. Nagyon sok vita zajlik a szociális pillérről, a szociális dimenzióról. Úgy érezzük, hogy ennek túlságosan sok a szabályozási teher, úgy, érezzük, hogy a szabályozói keretünk nem hatékony, legalábbis nem annyira hatékony, mint amennyire lehetne. Készül majd egy áttekintés. Marian Tyson gondos belátására bízzuk ezt. Ő foglalkozik ezzel. Nagyon fontos, hogy a keretet modernizáljuk, de ezzel nem ássuk alá a szociális dimenziót, ezzel javítani szeretnénk a szociális dimenzión. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves alelnök úr, köszönjük szépen, hogy eljött az ülésünkre, és köszönjük, hogy részt vesz az eszmecserén. Egy konkrét kérdést szeretnék intézni önhöz. A betegbiztosítókról szeretnék valamit kérdezni. Európában az elmúlt évben készített az Európai eh, Parlament egy jelentést ezzel kapcsolatban, kérte a bizottságot arra, hogy eh, jogi aktusra tegyen javaslatot, azért, hogy európai szinten lehessen fellépni. A bizottság eh, készített egy hatástanulmány, és elindította a közkonzultációt, és mindannyian tudjuk azt, hogy különböző szolgáltatásokat, biztosítói szolgáltatásokat, betegbiztosításot kínálnak ezek a cégek, és 60 millió polgár érint mindez, illetve ezek a betegbiztosítók hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a 2020-as stratégia céljait elérjük. Mikor tudjuk megadni a megfelelő jogi eszközt arra, hogy európai szinten is feléphessenek ezek a biztosítók? Gondolkodott-e a bizottság kezdeményezésben? Uh, second question from uh, Madame... Második kérdést Tizian Begin intézheti az LDFB e képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Timmermans úr. Én szívesen beszélek eh, olaszul, tudom, hogy ön kitűnően beszél olaszul. Ön az Európai Bizottság alelnöke, és ön felelős a jogállamiságért, a szabályok betartásáért. Elnézést kérek, hogyha a kérdéseim nem kizárólag szakbizottságunk munkáját érinti, de természetesen mindenre hatással van. Olaszországban volt egy botrány nemrégiben, a közlekedési miniszter Marucio Lupi visszalépett, Ebből e, kiderült, hogy korrupció zajlott a közbeszerzéseknél. Nagyon fontos ez a kérdés, hiszen a korrupt személyek a minisztériumban kiépítettek egy olyan rendszert, amely illegális módon kezelték a közbeszerzési pályázatokat, és szívességből adták ki egyik vagy másik projektet közbeszerzési eljárás keretében. Nagyon sok európai pénzről is szó volt, illetve ezeket részben európai pénzekből finanszírozták. Kérdésem a következő. Az említette eszközök egy részét rosszul használják fel, vagy eltékozolják. Nagyon fontos az ellenőrzés erősítése, Ön mit tervez a korrupció ellenes küzdelem jegyében? Különösen olyan esetekben, amikor európai adófizetők pénzéből finanszírozzák a projekteket. Hát, hogyha ilyen egyértelmű korrupciós esetek merülnek fel, akkor a bizottságnak tennivalója van. Köszönöm. On mutual funds. Ami kölcsönös segítségnyújtási alapokat illeti. Nincsen pontos válaszom, de megígérem, hogy írásban visszajelzek. Csak egyszerűen nem tudok így fejbe válaszolni, úgyhogy majd írásban válaszolok, amint tudom a választ. Ami a lupi botrányt illeti. Tudom, hogy az olasz hatóságok nagy erőkkel vizsgálják ki ezt az esetet, és megvárjuk a vizsgálatnak az eredményét, és majd utána döntünk, hogy esetleg a bizottságnak milyen lépéseket kell tennie. A korrupció elleni harc egy olyan dolog, amit a bizottság tényleg komolyan vesz, Jurova biztos asszony nagyon hatékonyan foglalkozik ezzel, és ha erre van szükség, akkor megvizsgálja az adott esetet is. Egyértelmű, hogy az európai állampolgárok és adófizetők pénzére ügyelnünk kell. Ez minden intézmény feladata, és közösen az európai intézményeknek feladata, hogy biztosítsák, hogy megfelelően és hatékonyan költik el az állampolgárok pénzét. Ezért aztán egy főügyésznek a megválasztása ezt is garantálhatná, és eljárhatna visszaélések és korrupció esetében. Én megígérem, hogy az Európai Bizottság a korrupciós eseteket, ahol európai adófizetők pénzéről van szó, nagyon komolyan veszi. És eljárunk, ha szükséget látjuk, de Lupi miniszter esetét illetően az olasz kormány egyértelművé tette, hogy vizsgálatot folytatnak, és meg kell várnunk ennek az eredményét. Köszönöm. Elnök, köszönöm. McIntyre asszony a konzervatívok részéről. Köszönöm szépen, és üdvözlöm Timmermans úr, jó, hogy itt látom ma. Nagyra értékelem, hogy milyen válaszokat adott nekünk a megválasztása előtt, a meghallgatásán. Akkoriban a válaszaiból kihallatszott, hogy a jobb szabályzás közvetlenül kihat a munkahelyteremtésre, hiszen így az üzleti életben sokasodhatnak a munkahelyek. Azt hiszem, hogy a pékről szóló példája nagyon jó volt, és én azt nagyon is sokszor használom önmagam is. Ami a jobb szabályzást illeti, hogy ez lehetővé teszi a munkahelyteremtést. Vannak konkrét prioritásai a jobb szabályzás elősegítése érdekében? Illetve hogyan kívánja kiértékelni, hogy mi sikeres? Hogyan mérik az eredményét annak, hogy a jobb szabályzás sikerült elérni. Aztán van-e olyan céljuk, hogy a terheléseket hogyan csökkentsék? Specifikusan ő, ön úgy gondolja-e, hogy a naplemente záradékok, a sunset clauses szerepe hangsúlyozottabb szerepet kellene, hogy kapjon? A Small Business Act, a kisvállalkozásokra vonatkozó törvény, ha jól tudom, nem jelent meg prioritásként a bizottság programjában. Úgyhogy meg tudnám mondani, hogy hol tartanak ezzel, és mik a tervek? Thomas Mann, néppárt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Timmermans úr, jó szomszédok vagyok, Hollandia, Németország, ön amúgy is beszél németül, Hessenben, a parlamentben beszélt németül, Brüsszelben is kitűnően beszél, és egyébként kétszeres értelemben ön beszéli a KKV-k nyelvét is. Tehát pont amit most mondott el, hogy szeretne a vállalkozásokkal közvetlen kapcsolatot kialakítani. Erre vonatkozik a kérdésem is. Van ez a 315 milliós programunk a növekedés a munkahelyteremtésre. Tehát minden attól függ, hogy a KKV-k valóban bele tudnak-e folyni ebbe a programba. Nekem nagyon nagy fenntartásaim vannak. Ha megnézem a KKV-kat, és nem csak Hessen tartományban, akkor mindig nagy elképzeléseik vannak, digitalizáció, közlekedés, ezekben hol jelenhetnének meg a KKV-k? Erről nem a politikusoknak, hanem az Európai Beruházási Banknak kellene döntenie szakértőkkel. A bizottság biztos azt mondja majd nekik, a következő prioritásokat vegyék figyelembe. Hogyan lehetne azt elérni, hogy a KKV-k érezhetően részei legyenek ennek a folyamatnak? Végül Muszáj, hogy sikeres legyen a program. Mi mindent megteszünk a parlamentben ez ügyben, de azt hiszem, hogy a KKV-knak úgy kell részt venni, hogy elmondhassuk, hogy előre haladtunk és haladunk, annak ellenére, hogy milyen különbségeink vannak a tagállamokban. Válasz, köszönöm a kérdéseiket. I think, you know, given the fact that traditionally small, medium size. Ezen kívül a KKV-kat illetően mindenképpen ez egy pro-európai ügy minden egyes tagállamban, még az ön tagállamában is, McIntyre asszony. De nagyon sok KKV-t el is vesztettünk európai elképzelések miatt. Mert gyakran azt mondták, hogy az Európa csak terheket jelent. Néha ez igaz, néha nem de ők mindig mindent, minden szabályzást Európának tulajdonítanak, még akkor is, ha ez helyi vagy regionális szabály. Úgyhogy az első dolog, amit én szeretnék megtenni, az az, hogy tisztázom, hogy melyik szabály honnan érkezik. És nagyon hálás lennék, hogyha az Európai Parlament amellett, hogy új jogszabályokat fogad el, azt is fontosnak tartani, hogy a létező jogszabályokat megnézze, hogy megfelelőek a szabályok arra, hogy alkalmazzák őket. Szerintem nagy támogatottságot kapnánk a parlamentben, hogyha ezt komolyan vennék ezt a feladatot. Számomra fő célkitűzés az adminisztratív terhek csökkentése a KKV-k esetében. De ez rosszul sülhet el. Például a tanács egy egységes héja formátumot, egy egységes bevallási formátumot nem fogadhatnak el Európára. Amikor a britekkel beszélek, akkor azt mondják, hogy inkább Szaúd-Arábiába exportálunk, nem Németországba, mert egyszerűen a papírmunka könnyebb. Hát szerintem ez elképesztő. Mire való 28 héja bevallás formula, egy, nem lenne könnyebb a KKV-k számára, nem tenné könnyebb és jobbá a szabályzást? Ez nem azt jelenti, hogy elveszünk valamit Európától, hanem azt, hogy 28 különböző jogszabályt egyszerűsítenénk. Én ilyesmikre gondolok. Hogy mérem a sikert? Már láttuk az előző bizottságban is. Ami a számadatokat illeti, a számok azt mutatták, hogy nézzék, ez siker, ez a százalék is siker, de nekem van ezzel tapasztalatom nemzeti szinten. A valós lényeg az, hogy három-négy év múlva kkv mit mondanak, változtak a dolgok, vagy nem. Úgyhogy én ezzel mérném a sikert hogyha az állampolgárok, a KKV-k mind azt mondják, hogy igen, változtak a dolgok, igen, jobbak a feltételek, és igen, kevesebb a bürokrácia. Igen, Európa a nagy dolgokra koncentrál, és nem a részletekre. Tehát a sikert azzal mérném, hogy az állampolgárok hogy reagálnak. A statisztikával nem, mert a közvélemény majd eldönti, és majd meglátjuk abból is, hogy szavaznak-e legközelebb az európai választásokon. A sunset záradékokat illetően. Pont az ülés előtt most teszteltük ezt. Én különösen azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó eszköz lehetne. Mégpedig azért, mert a politikusokat ösztönzi. Mi mindnyáján politikusok vagyunk itt. De mindig új dolgokkal akarunk foglalkozni, nem akarunk a régi jogszabályokkal foglalkozni. Ha van sunset záradék, akkor az rákényszeríti a vele foglalkozókat, hogy a már létező joganyagot felülvizsgálják. Bár ez adminisztratív terheket ró mindenkire, mégis ez egyfajta fegyelmezési eszköz a politikusok számára. Úgyhogy ez jó lenne. A Small Business Act, ezt vizsgáljuk, és a KKV-k visszajelzéseit is, hogy megnézzük, hogy a refitbe hogyan vehetnénk bele. A KKV-k szerepét illetően, hát már részben megadta a választ a kérdező, hogy nem a bizottság dönt, hogy milyen projekteket valósítunk meg. Ha megnézzük ma az európai gazdaságot, és hogy mi mit tekintünk jó beruházásnak hogyan oldanánk meg a strukturális problémákat. Ez gyakran az infrastruktúrát jelenti. A digitális gazdaságban lemaradtunk, lemaradt a belső piac. Fentartható fejlesztés, különösen a cirkuláris gazdaság, ez külön beruházásokat érdemelne. De ez mind-mind a KKV-któl függ. Mondok egy példát. Föntartható mobilitás. És akkor beruház valaki a személygépkocsi iparba, hogy létrehozzon egy olyan üzemet, ahol akukat gyártanak, ami jelenleg nem létezik Európában. Ez a KKV kezében van ez az iparág, infrastruktúra ha közutakat építenek, vagy iskolákat. Mindig a KKV-k valósítják meg a projekteket. Nincsen már olyan, hogy egy valaki kezében legyen az egész projekt. Úgyhogy én tényleg hiszek benne. És ezért egyetértek önnel, Man úr, hogy muszáj, hogy ez sikerüljön, mert nagyobb beruházásokra van szükség Európában. Elképesztő, hogy van egy csomó pénzünk, csak éppen semmi produktívat nem végzünk vele, mert egyszerűen nem mernek beruházni az emberek a gazdaságba. A Juncker terv az szerintem visszanyerheti az állampolgárok bizalmát. Nemrég beszéltem néhány KKV-val. Ők is panaszkodtak, hogy a KKV-kba sem ruház be senki. Szerintem, ha megteremtjük ezt a kritikus tömeget a beruházáshoz, és beindul ezt, most legyen szó akár a pékről, akár bárki másról, akár bármelyik iparágról, ha bíznak a befektetők megint, akkor az megoldás. És végül A munkahelyek 80%-a a KKV-khoz kötődik Európában. Köszönöm. Jutta Steinrück. Biztos úr. Van egy kérdésem a refittel kapcsolatban. Jongérius kolléga már elmondta, hogy nekünk nagyon fontos az, hogy ne csak közösségi jogszabály, hanem szociális jogszabályok sem sérüljenek a refittel. Ön azt mondta, hogy vigyáznunk és át kell világítanunk minden régi jogszabályt. Nem kell átvelegít, átvilágítanunk például az egyszemélyes vállalkozásokkal kapcsolatos jogszabályokat? vagy a szociális dömping elleni harcot, a fekete munka elleni harcot. Itt nem csak a szakszervezetekről van szó, hanem a KKV-kről is, akik attól tartanak, hogy mindent a feje tetejére állítunk. Aztán az adó csalás ellen harcolni kívánnak. Például a postaláda cégek ellen felveszik a harcot. Hát itt felmerül a nemzeti bérek, a biztosítások kérdése, a szociális kérdések, tehát ezeket összefüggésben kell vizsgálni. Ön tervezi ezt, és ha igen, akkor a bér és szociális dömping ellen hogyan kíván harcolni? Mert mondták, hogy akarnak, de hogy? Úgyhogy konkrétan köszönöm. Okay, perhaps we can take... Jó. Még egy másik kérdést is meghallgatunk. Marian Harkin az Alder részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm Timmermans elnök urat. Elnézést, hogy, elnézést, egy kicsit később érkeztem, de azért szinte az egész előadását hallottam. Elmondta, hogy nagyon nagy ró a KKV-kra, ezt gyakran halljuk, ezt ismerjük, és McIntyre asszonynak adott válaszában, mely részben utalt erre, tud-e adni nekünk valamilyen más pontosítást arra vonatkozóan, hogy mit vizsgálnak meg egészségvédelem, biztonság, munkahelyi biztonság, stb. Anélkül, hogy részleteket elmondaná, megnéz, el, e, megosztaná velünk, hogy konkrétan milyen intézkedéseket vizsgálnak felül. Nagyon örülünk annak, hogy nekünk, ugye felszólított bennünket arra, hogy nekünk a képviselőknek is meg kell vizsgálnunk a meglévő jogszabályokat, hogy ezek még mindig megfelelnek -e a célkötözéseknek. Valóban a hatályvesztésre vonatkozó rendelkezések nagyon hasznosak, de tudnunk kell, hogy ezek milyen hatással vannak a, a, az ebből adódó jogszabályalkotásra, tehát ez dominó effektust válthat ki. Egyébként egyetértek arra azzal, hogy meg kell vizsgálnunk a, felül kell vizsgálnunk a meglévő jogszabályokat. Aztán a körforgásos gazdás, gazdák, gazdasággal kapcsolatban már volt egy vitánk ma délelőtt, és várjuk az Európai Bizottságtól a cselekvési terv benyújtását. Itt azért van egy kis szkeptikus megközelítés, Hogyha további részleteket osztana meg velünk ezzel kapcsolatban, az jó lenne, de lenne egy-két konkrét kérdésem. Azt hiszem, hogy konzultációra kerül sor május-júniusban. Ezzel kapcsolatban mit tud mondani nekünk? Azt hiszem, hogy erről volt szó délelőtt, és ami a körforgásos gazdaságot illeti. Ami az ILO illeti a zöld forradalom és az, az IT forradalom között a különbség az, hogy a zöld forradalmat az állami szint ösztönzi, az IT forradalmat pedig a magángazdaság. Ezt, ennek van-e valamilyen hatása az elgondolásaikra, elképzeléseikre? Gondolkodtak-e már azon, hogy további hatástanulmányt készítenek a körforgásos gazdasággal kapcsolatban? Erről egy nagyon érdekes vita volt ma délelőtt. Beszéltünk arról, hogy, milyen munkahely, hogy mennyi munkahely jöhet ennek következtében létre, de munkahelyek szűnne, meg is szűnnek munkahelyek. Van-e szükség további lépésekre ezen a területen? Köszönöm. Ennyi. Legalábbis egyelőre. Ami a szociális dömping elleni harcot illeti, ezzel kapcsolatban hadd fogalmazzak teljesen világosan. Az egyik legnagyobb kihívás, amelyhez szemben állunk, legalábbis azok, akik hisznek az európai együttműködésben a belső piacban és a belső piac azon képességében, hogy munkahelyet teremtsen, gazdasági növekedést indítson, a szabad áramlást erősítse. Hogyha ebben hiszünk, akkor akkor a szociális dömping elleni harcot föl kell vennünk. Több millió európai hiszi azt, hogy Európa megvédi az érdekeiket. A de sokan úgy gondolják, hogy az Európai Unió egyelő a globalizációval, a globalizáció ügynöke, és csak a saját érdekeivel foglalkozik. Nagyon nagy kihívás van itt előttünk. Azt hiszem, hogy az új jogszabály alkotás munkája, ezeknek a hatásának a tanulmányozása nagyon fontos, nagyon elővigyázatosnak kell lennünk, és a szociális dömping eh, elkerülése nagyon fontos. Eh, nem vagyok benne biztos, hogy a múltban mindig eléggé érzékenyek voltunk-e ezen kockázatokkal kapcsolatban. Amikor a szociális dömpingről beszélünk, ugye az árak alá men, mennek eh, a kollektív szerződések e, eredményeinek meg nem valósítása, az Európán kívülre való áthelyezés, új jogszabályalkotást ezzel kapcsolatban mindig meg kell vizsgálni. A KKV-kra vonatkozó új jogszabályok nem nyithatják meg a lehetőséget a további szociális dömping előtt. Az Európai Bizottság e, erre nagy hangsúlyt helyez. Ez egyébként érvényes pénzügyi, a költségvetési dömpingre ugyanúgy. Tudom, a korábbi tapasztalataim alapján, hogy a verseny kérdése, ugye a versenynek lehet egészséges formája, különböző adószintek formájában, de ez elvezethet az adódömpinghez is. Be kell látnom, be kell vallanom, hogy múltbeli tapasztalataimra támaszkodhatok ezen a területen. Egyes tagállamokban ez egy szerzett tudás, nem pedig valami olyan, amit születik az ember, de a tény az, hogy a, az, hogy a vállalatok ott fizessenek adót, ahol a bevételt vagy egy profitot megtermelik. Ez egy fontos téma. A pénzügy költségvetés politikával kapcsolatban Pierre Moscovici ezzel kapcsolatban már nyilatkozott. Sok, sok kérdést kaptam, megpróbáltam ezeket megpróbálom ezeket legjobb tudásom szerint megváltoztatni, de van itt egy általános pont. Minden biztos nak foglalkoznia kell a jobb jogalkotással, mindenkinek feladatának kell tekintenie a saját szakterületén a jobb jogalkotást. Én szorosan együttműködök velük, de én ezt nem tudom egyedül elvégezni ezt a munkát, és nem tudom senkire rá erőltetni ezt a feladatot sem, de mindannyian meg vagyunk győződve arról, hogy jobban kell végeznünk a feladatunkat. Már végig mentünk azokon a területeken, amelyeken jobb jogalkotásra szükség van. Persze a jobb jogalkotásra vonatkozó intézményközi egyezmény megtárgyalása vár még ránk az év második felében. Aztán a delegált jogi aktus, a, a végrehajtásra alapuló jogi aktus kérdése is itt egy fontos dolog, a tanács, a bizottság, a parlament együtt kell, hogy dolgozzanak. Az Európai Bizottság olyan javaslatokat tesz majd, amely megfelel a nagyobb átláthatóság követelményének, legjobb lehetőséget ad a közvéleménynek, hogy polgároknak, hogy véleményüket hallassák, nem csak arról van szó, nem szabad egy szűk érdekcsoportra koncentrálni a véleményadás lehetőségét, hanem minél szélesebb körben kell nyitni, és ezt átláthatóbban kell végezni. Ami a körforgásos gazdaságot illeti, valóban még javíthatunk a munkánkon. A javaslat, amelyet eh, nyújtottunk, eh, benyújtottunk a parlamentnek a hulladékgazdálkodással kapcsolatban, ezt is úgy mutatták be, mint a körforgásos gazdaságról szóló javaslat lenne, de hát ez a hulladék, hulladékgazdaságról szólt. Meggondoltuk mind a két opciót, eh, végig gondoltuk, hogy mit csináljunk, a meglévő javaslatot módosítsuk el, megnézzük, hogy meddig jutunk ezzel. Vagy a másik lehetőség az volt, hogy nem csak, hogy visszavonjuk és egy jobb javaslatot tesszünk le az asztalra, hanem egy egész kört zárunk be a körforgásos gazdaság jegyében, és arra koncentrálunk, hogy bezáruljon a kör, ne legyen hulladék, ne maradjon fönt semmi, és minden, amit, ami egy ágnak az outputja, az a következőnek az inputja lehet. Mivel az előző javaslat nem volt a parlament asztalán olyan sokáig, keményen dolgoztunk, és sikerült benyújtanunk, sikerült benyújtanunk remélhetőleg idén a körforgásos gazdaságra vonatkozó tervet idén, és remélem, hogy nem veszítünk időt, és ebben valóban előreléphetünk. És ezzel olyan helyzetet hozhatunk létre, eh, amely jobb az előzőnél. Nem értek egyet azzal, hogy a zöld forradalom mindig állam, eh, mindig fölülről eh, irányított. Én be kell, hogy valljam, hogy néha több bátorságot, elkötelezettséget látok a vállalkozókban, a fenntartható gazdaságot illetően, mint a politikusokban, őszintén szólva. Vannak olyan KKV-k az új gazdaságban, amelyek megértették azt, hogy a fenntarthatóság nem csak felelősség, hanem nagy lehetőség is. És vannak olyan nagy vállalkozók is, akik megértették azt, hogy a vállalkozásuk fennmaradása érdekében jobb, hogyha fenntarthatóan gazdálkodnak ahhoz, hogyha meg akarják tartani a globális vezető szerepüket. A politikai intuícióm és a, a baloldali hátterem és azt súgják nekem, hogy mielőtt lépéseket teszünk politikusként, jó meghallgatni a vállalkozókat, legyen szó a körforgásos gazdaságról, vagy más kérdésekről. meg kell vizsgálni, hogy melyek azok a területek, amelyeken előrelépésre van szükség. Nagyon sok olyan ágazattal találkoztam, ahol az emberek hisznek ebben, a megújításban, a fenntarthatóságban, és néha a politikai ciklus rövidebb, mint egy üzleti ciklus, egy vállalkozási ciklus, egy új termékszolgáltatás megvalósulása. Azt hiszem, hogy a vállalkozások életében most már szinte rutin a fenntarthatóságot nem tehernek, hanem lehetőségnek tekinteni a megtérülés szempontjából. Velük kell együttműködnünk, az a gondolat, mely szerint a zöld gazdaság csak felülről irányított lehet, ez már a múlté. Kilencen szeretnének még hozzászólni, mondja az elnök, és tíz percünk van. Ez azt jelenti, hogy nagyon gyorsan kell föltenni a kérdéseket, és kérem ne adjanak külön, nem tartsanak beszédet, hanem koncentráljanak a kérdésekre. Tessék, megadom a szót az első kérdezőnek. Köszönöm szépen, mondja Rodriguez asszony. Egy makrogazdasági kérdésem van. Ön egy nagyon fontos megközelítést osztott meg velünk, a szociális fejlődésen alapuló versenyképesség. Ezzel teljesen egyetértek. Ha ez így van, akkor hogy érhetjük el azt, hogy jobb a jogalkotás ennek megfelelően valósuljon meg, és hogy emellett a gazdasági irányítást erősítsük, javítsuk. Itt a szociális gazdaság irányításra lenne szükség. Ez egy új Európa 2020-as stratégiára kellene, hogy lefordítsuk ezt. Az Európai Szemeszter, az, az Európai Bizottságtól ír, ö, benyújtott országspecifikus ajánlások fontos szerepet játszanak. Hogyha, meg, ö, hogyha végig gondoljuk a, az Európai Gazdasági és Valuta Unió jövőjét, ebben a szociális dimenziónak is fontos szerepe van. Most Anna gyerek következik az EKR részéről. Egy rövid kérdést. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, miután itt eh, nyíltan beszélünk egymással egy olyan javaslatra szeretnék kitérni, amelyet tavaly december 17-én küldtem el önnek levél formájában, és erre nem kaptam választ, holott ez nagyon fontos a KKV-kkel való kapcsolattartás szempontjából. Ebben a levélben azt javasoltam, hogy egy rövid kötelező praktikumot vezessenek be a, a, a az európai eh, tisztviselők eh, számára és a biztosok számára. Dolgozzanak egy kicsit valami eh, öregek otthonában, vagy egy asztalos műhelyben, például egy hétig. Mi a gondolat, mit gondol erről? Mi lenne, hogyha a tisztviselők egy-egy hétre egy ilyen gyakorlatra mennének el? Sógor Csaba következik. Thanks, uh, I will be... Köszönöm szépen, nagyon röviden, mert már megválaszolta a kérdésemet a hulladék kapcsolatban hogyan kívánják az egész csomagot javítani. Köszönöm. Okay. Uh, that were the three questions. Ez volt a három kérdés? Um, I think there is... Nos, a gazdasági kormányzást javíthatjuk, azt is meg, kell, meg lehet nézni, hogy az eh, gazdaság és monetáris unió hogy működik, a struktúrája milyen, ezen mindig lehet javítani. Azt hiszem, hogy eh, korábban ez a szociális dimenzió eh, szempontjából egy vakfolt volt, egy fehér folt volt, erre a magyarázat az, hogy a tagállamok kompetenciájába tartozik nagy részt, ez nem közösségi kompetenciában, minden esetre a jövőben mindenképpen meg kell nézni ennek hatását a szociális kapcsolatokra, a szociális helyzetre. Juncker elnök ezért említette a szociális hatástanulmány szükségességét. Ez részét kell, hogy képezze a gazdasági kormányzási javításának. Tudom, hogy önök számos ezzel kapcsolatos gondolaton dolgoznak, és az Európai Bizottság ezeket várja. Hát, ami a kötelező gyakorlatot illeti, ez az gondolat tetszik nekem elfben, de hát kötelezővé tenni, hát ez egy kicsit nehéz lenne kötelezővé tenni, de ami tetszene nekem, hogyha az Európai Bizottsági dolgozók az iskolákba mehetnének, és visszatérhetnek az iskolákba, és Európáról beszélhetnének ott a diákokkal. Ez egy nagyon jó dolog szerintem. Talán végig gondolhatnánk, még senkivel nem beszéltem erről, de hogyha évente egy napot áldozunk erre a munkára, akkor évente akár egy napot dolgozhatunk a pékségben, az asztalos műhelyben, vagy az öregek otthonában. Ez összességében nem rossz, hát de egy hetet hm, erre kötelezni a Európai Bizottsági dolgozókat, hát nem tudom, hogy ez az én kompetenciába tartozik, és sőt, tudom, hogy nem oda tartozik, és örülök, hogy nem oda tartozik, és nem tehetem ezt kötelezővé. Nem tudom, hogy ez-e a megfelelő módja az adófizetők pénzének elköltésének. De aki itt dolgozik, legyen a parlament, legyen a bizottság, jó lenne egy kicsit kilépni az intézmények kapuján, egy-két napig az emberekkel, emberekhez közelebb kerülni, látni, hogy hogy dolgoznak, milyen egy munkanapjuk. Ezt nem tenném kötelezővé, de mint egy, de jó gondolatnak tartom egyébként. Ezt végig fogom gondolni, végig fogom gondolni, hogy hogy lehetne itt csinálni, mit lehetne csinálni. Szerintem az Európai Bizottságnak és a parlamentnek is sok olyan munkatársa van, van, akik azért tudják, hogy hogy élnek az átlagemberek. Hétvégén, szombaton én is lemegyek focizni a kisfiammal a játszótérre, és látom, hogy az emberek hogy élnek, és hallom, hogy mennyire bosszankodnak Európával kapcsolatban. A futballpálya a legjobb szintere ezeknek, ezeket megbeszélni. De az iskolákba visszatérni nem rossz, egy üzembe, egy vállalathoz nem rossz, ezt végig gondolom. Ami pedig a hulladékcsomagot illeti, erre már válaszoltam röviden, még egyszer hadd mondjam el, nem azért vagyunk itt, hogy a célkitűzéseket megkérdőjelezzük, sokkal inkább a körforgásos gazdaságra vonatkozó javaslatokra van szükség, amelyek Európában a környezetet védik, az üzleti atmoszférát javítják, ezt meg lehet csinálni jól, gyorsan, eredményesen, jó minőségű javaslatokra várunk, és ez lehetővé teszi azt, hogy az Európai Parlamentnek és a tanácsnak is könnyebb dolga legyen, amikor ezeket a javaslatokat tárgyalja. Okay, three more questions. Uh, that means that not... Három kérdése van még lehetőség. Ez azt jelenti, hogy sajnos nem jut mindenki szóhoz. López kolléga a szocialisták képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Alelnök úr, van egy kérdésem, ami az anyasági szabadságra vonatkozó rendelkezéseket illeti. A parlament és a szakbizottságunk foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, és egyetértünk azzal, hogy szükség van a jogalkotásra. Európában eh, problémánk vannak, gazdasági kérdések, a rendelkezésekkel, jogalkotásokkal kapcsolatban. A Nőjogi Szakbizottság nagyon nyitott volt a kérdés kapcsán. Én voltam ennek az elnöke, és szerettük volna feloldani ezt a helyzetet. A jelenlegi bizottságot lehet, hogy ez nem érdekli annyira. Én meg szeretném önt kérdezni a saját elképzeléseiről. Hogyha van politikai tőke Európában, akkor ez fontos lenne itt is felhasználni. A refit és a szabályozói szabályozási áttekintés, erről mit kérd? Basif kolléga az ECR képviseletében. Parancsoljon Timmermans alelnök úr. Köszönöm szépen, hogy eljött a szakbizottságunkba, az ECR üdvözli a jobb szabályozást, az administratív terhek csökkentését, és nagyon fontos a fiatal vállalkozásokat segíteni, a minden olyan helyzetben, amely lehetővé teszi azt, hogy ők az egész kontinensen prosperálhassanak. A bizottság vizsgálja annak lehetőségét, hogy a kisebb vállalkozások számára egyszerűsíti a rendszert, megvizsgálja az egyes eszeket az új, illetve áttekintett jogalkotás megvalósítását illetően. Köszönöm szépen. Az utolsó kérdést az alelnök asszony teszi fel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözölni szeretném a biztos urat. Elnézést, hogy későn érkeztem. Ami az Európai Stratégiai Beruházási Alapot illeti, ezzel kapcsolatban volna egy kérdésem. Az Európai Bizottság hogyan tervez felépni azon vállalkozásokkal szemben, akik a vállalkozókat alkalmaznak, és európai alapokat kapnak. Elhangzott az, hogy a kis és középvállalkozások nagyon gyakran hatékonyak, viszont csak a alszerződésesként alvállalkozóként dolgozhatnak, 20%-ot tesznek rá a fővállalkozók, és azt gondolom, hogy ez a pénz sajnos nem a kis és középvállalkozások érdekeit szolgálja, a gyakorlatban a bizottság mit tesz ez ellen. Ami az anyasági szabadságot illeti, mint ahogy tudják, elhangzott az, hogy ez a téma blokkolva van, nem tudunk tovább lépni, hogyha megcáfolnak bennünket, akkor természetesen folytatjuk a kezdeményezést, mert olyan régóta blokkolva van ez a téma, hogy pusztán 8 tagország néze van hatása, hiszen 20 tagország visszavonult ebből. De ezen még lehet változtatni. Jurova biztos mindent megtett, annak érdekében, hogy újból elindítsa ezt a kezdeményezést. Bizonyos szakbizottságok az Európai Parlamentben jelentős mértékben támogatták őt. Ő az elnökséggel is szorosan együtt dolgozik. Az elmúlt héten ülésezett a foglalkoztatási miniszterrel, lett ügy, ügyi miniszterrel. Most egyenlőre a tanács térfelé van a labda, a bizottság várakozik, és megvárja azt, hogy a tanácsnak mi a mondandója. Remélem azoknak tesz igaza, akik azt mondták, hogy még mindig lehetőség van arra, hogy ez a javaslat tovább mehessen. De még egyszer mondom, ha nem tudjuk továbbvinni az ügyet, akkor a bizottságnak le kell vonni a következtetéseket, vissza kell vonnunk a javaslatot, és más javaslatot kell kidolgoznunk, amely a nők helyzetén javít a munkaerőpiacon. Itt tovább kell lépnünk, hiszen Európa óriási potenciálokat veszt így, mert nem vagyunk elég jók a jobb lehetőségek megteremtésében a munkaerőpiacon a nők számára. Azt gondolom, hogy a bizottság erre a kérdésre jelentős mértékben fog összpontosítani, nem csak azért, mert ez helyes, hanem azért, mert gazdasági szempontból is szükséges. Hát itt járunk egyelőre az anyasági szabadság kapcsán. Én értem azt, hogy a mikrovállalkozásokat ki kell vonni a szabályozások alól, viszont ezzel vissza is lehet élni. Olyan cégek visszaélhetnek ezzel, akik ki akarnak bújni a szabályozások alól, és áll mikrovállalkozásokat hoznak mondjuk létre <clears throat> emiatt. Nagyon óvatosaknak kell lennünk, tehát amikor emellett döntünk, akkor fontos, hogy ne teremtsünk lehetőséget arra, hogy a rossz szándékúak kihasználják ezt a szabályozást, illetve a szociális dömpinget csináljanak belőle európai szinten. Nagyon fontos biztosítani tehát az, hogy ne legyen egyrészt eh, szükségtelen administratív teher a mikrovállalkozásokon, viszont az elmúlt évek tapasztalatai, az elmúlt időszak tapasztalatai nagyon óvatossá tettek, és nagyon fontos elkerülni azokat a helyzeteket, amikor tulajdonképpen a bűnözőket segítjük, nem a mikrovállalkozásokat, és ezek a bűnözők a mikrovállalkozást használják, mint formát, hogy visszaéljenek a munkavállalókkal vagy a fogyasztókkal. Legyünk óvatosak, értem az elképzelést, ezt támogatom, ez hasznos is lehetne, különösen a digitális belső piacon. Nagyon sok kezdővállalkozás, új vállalkozás, nagyon sok fiatal nővel és férfivel találkoztam, akik azt mondták, hogy az USA-ba távoznak, mert könnyebb számukra ott a vállalkozás indítása, de legyünk itt óvatosak, én ezt mondanám. Ami az alvállalkozókat illeti, a korábbi munkám kapcsán tapasztaltakor ezt tettem szert, mi szerint a nemzeti hatóságoknak kell ezt a kérdést kezelni, Nagy infrastruktúrális projekteket is láttam már, ahol óriás vállalkozók képesek voltak arra, hogy szociális dömping keretében alkalmazzák a alacsony fizetés mellett a munkavállalókat, csökkentő költségeiket, és így a nemzeti hatóságok gyakran gyorsan beavatkoztak tehát a bizottság is mindez, mindent megtesz maga részéről, de úgy érzem, hogy a nemzeti hatóságoknak van itt elsődlegesen feladatuk. Köszönöm. Elnök, Timmermans úr, ön is hibázik? Válasz igen. Elnök, én súlyos hibát követtem el. Nem láttam uh, azt a képviselőt, aki már idejekorán jelezte, hogy kérdést szeretne feltenni. Megengedi, hogy ez a hölgy uh, feltehesse a kérdését. Kári képviselő asszony a UE-tól rövid kérdése van lehetőség, és akkor én is jobban alszom. Köszönöm szépen a megértésüket. Két gyors kérdésem van, ezt megígérhetem, hogy gyors leszek. Először is hallottunk a szociális párbeszédről, ez rendkívül fontos a bizottság számára. Többször hangzott el, hogy a szociális párbeszés szükség van a szociális partnerek között, ha azonban a jogalkotó nem határoz meg dolgokat. Tudom, hogy korábban az érintettek azon véleményen voltak, hogy a bizottság munkája nem működött túlságosan jól. Ebből a, a szempontból hogyan erősítsük a párbeszédet olyan esetben, hogyha nem érzik a szociális partnerek úgy, meghallgatják őket. Hallottuk a szociális dumpingról is. Hogyan alakítsuk ki az új jogalkotást, annak érdekében, hogy ez ne legyen lehetséges, ami a szociális dömpinget illeti, milyen új kezdeményezéseket terveznek a szociális dömping megakadályozása érdekében. Köszönöm. Én hiszek a szociális párbeszédben. Tudom, hogy a szociális párbeszéd jelentős mértékben hozzájárulhat folyamatos, ha tényleg létezik a szociális párbeszéd, ez nem, jelent, nem azt jelenti, hogy ráerőltetjük valakire a nézeteinket. Nem gondolom azt, hogy hogy a szociális partnerek eljönnek a bizottsághoz, és azt mondják, hogy mi egyetértünk, nektek nincs ebbe beleszólásotok. Volt egy tapasztalatom ezzel kapcsolatban, és én nem így értem a párbeszédet. A párbeszéd az azt jelenti, hogy a két, vagy mind a két, vagy mind a három fél, aki érintett, elmondja nézeteink, majd megállapodik. Hogyan lehet ezt erősíteni, amikor a jobb jogalkotás törvényeket vizsgáljuk, akkor nagyon fontos biztosítani azt, hogy a szociális párbeszéd partnerei megfelelően helyezkednek el. Ez számomra fontos téma. És talán meg kell néznünk a nemzeti tapasztalatokat is, amelyek eddig is sikeresek voltak, mi az, amit ebből átvehetünk. De nem gondolom azt, hogy ezen a területen tovább léphetünk. ha a szociális partnerek nem bíznak meg bennünk. Nem jelenti ezt azt, azt, hogy mi mindent átveszünk, amit ők elmondanak, vagy gondolnak. Egyszer meghallgatjuk őket, és fontos, hogy egymás érveit meghallgassuk, mielőtt döntünk feltét, erre feltétlenül jelentő lehetőséget szeretnék teremteni. És ugyanez vonatkozik a szociális dömpingre is. Számos tagország szeretné azt, hogy dolgozunk együtt ebben a témában, és ebben a vitában eljön a megfelelő pillanat mivel nagyon sok tagország látja, egyre több tagország látja negatív hatásait annak, hogy mi történik akkor, ha nem foglalkozunk a szociális dömping következményeivel. A bizottság szoros kapcsolatban van ezekkel a tagországokkal azért, hogy közösen megnézhessük azt, mik lehetnek a következő lépések, illetve hogy áttekinthessük a jogalkotást, terveket dolgozhassunk ki. Meg kell említenem Tyson asszony jelentős eltökéltségét ebben a témában és fontos konkrét terveket benyújtani, illetve bemutatni a parlamentnek is, a szociális partnerekkel történt egyeztetés után, illetve a tagországi egyeztetések után, különösen olyan tagországokra gondolok, amelyek felismerték, hogy a szociális dömping negatív folyamatokat indíthat el, ami az üzleti lehetőségeket illeti, illetve az Európai Unió általános elfogadottságát. Köszönöm szépen, elnök asszony! Elnök, köszönöm szépen, Timmermans úr! Nagyon érdekes órát tudhatunk magunk mögött, érdekes vitát folytattunk önnel. Szívesen látjuk még majd többször. Ön volt az első, aki megérkezett ebbe a terembe, és mindannyian később érkeztünk. Köszönjük szépen! Okay. Um, we will invite Mr. Timmermans uh, also in the. Timmermans urat meghívjuk a jövőben is, Sander. Ön lesz az első, aki kérdést tehet majd neki fel ne következő alkalommal. És Guillaume Balasz, illetve még egy kolléga, akik nem kerültek fel a hozzászólók listájára ma. Úgyhogy legközelebb önök kezdik majd. 13-as pont refit. A kilátások és a dolgok jelenlegi állása. McIntyre asszony. Ön az előadó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Itt vagyok, csak elbújtam itt mások mögött. Azt hiszem, itt az ideje annak, hogy beszéljünk arról, mi a refitről a véleményünk. Nagyon örülök annak, hogy ez a szakbizottság úgy döntött, hogy véleményt alkotunk erről, mert nagyon fontos, hogy a szakbizottságunk is véleményt alkosson a refitről, különösen a terhelések csökkentéséről, hiszen ez lehetővé teszi a munkahelyteremtést. Ezt akartuk végül is. Timmermans úr nak föltettem a kérdést, hogy mit ért az alatt a jobb szabályzás, better regulation. Ő azt mondta, hogy egy pék ne töltögessen ki mindenféle űrlapokat, hanem inkább süssön kenyeret. Ezért aztán nagyon fontos, hogy beazonosítsuk a refitnek az, az elemeit, ami hozzásegíti a kisvállalkozásokat különösen, hogy munkahelyeket teremtsenek. Úgyhogy a véleménynek ez a lényege, és minden egyes pontjában ezt a nézetet próbáltam kidomborítani, munkahelyteremtés, növekedés és a munkahelyteremtés előtti akadályok eltávolítása. Van néhány dolog, amit külön kiemelnék. Az első, a az egészség és a biztonsági körülmények garantálása. Mindig azt mondtuk, hogy ezt az aspektus sohasem szoríthatjuk háttérbe a munkahely teremtésben. Ez nagyon fontos a KKV-k és a nagy cégek számára is, de ugyanakkor azt is gyakran elmondtam, hogy szerintem az erre vonatkozó szabályokat csökkentenünk kell, mégpedig azért, mert szerintem, ha csökken a jogszabályok száma, akkor nő a betartási ráta. Én beszéltem sok KKV tulajdonossal, például Birminghamben voltam szombaton. Mindenki azt mondja, hogy ez a jó megközelítés. Nagyon sok idejük megy el arra, hogy próbálják kikockázni, mit jelent egyáltalán ez a jogszabály, és mit a akarnak tőlük. Ha elég egyszerű a nyelvezet, akkor nagyon szívesen teljesítik ezeket a kitételeket, mert mindenki biztonságban akarja tudni az alkalmazottait. Úgyhogy egyszerűsítenünk kell a jogszabályokat, és a, egyszerűbb kell tenni őket. Aztán azt is ide írtam a hetes pontba, hogy a bizottság a jogszabályok minőségét javítsa a szanszed záradékok betűzdelésével. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy Timmermans úr reagált erre a kérdésemre. És tényleg remélem, hogy mindenki támogatja ezt ebben a házban, mivel Timmermans úr szocialista nézeteket van, remélem, hogy legalább a szocialisták támogatni fogják ezt a kérésemet. Aztán Jó lenne tudni, hogy a bizottság milyen lépéseket tervez a jövőben. Nyolcas pont. Felszólítjuk a bizottságot, hogy fontossági sorrendbe állítsa az intézkedéseket. Mi a top 10-es listájuk? És nagyon pozitív választ kaptunk Timmermans úrtól arról, hogy hogyan kívánja csökkenteni a terheket. Én úgy gondolom, hogy az, hogy sikeres lesz vagy nem, azt majd a KKV-k döntik el. Ez a megközelítés nagyon üdvözlendő. Én nem is akarok több időt fecsérelni erre, hanem inkább a hozzászólásokat hallgatnám meg az árnyék előadók részéről, és remélem, hogy együtt tudunk működni. Elnök, köszönöm kezdjük is a néppárti árnyékelődóval. Alors, Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, aki kiváló munkát végzett. Valóban igaz, hogy néppárti árnyék jelentéstevőként azt kell mondanom, hogy ez a szöveg kielégít. Több, szinte minden ponton valóban a refitre teszi a hangsúlyt, hogy csökkentse az administratív terheket és a szabályozási terheket, amelyek a vállalkozásokat kusba kötik, és azt a 20 millió KKV-t, eh, amelyek a vállalkozások 99%-át adják, és valóban a gazdasági növekedés motorját jelentik hiszen kiváló eh, innovációs képességük, munkahelyteremtő képességük és, eh, és szociális integratív képességük van. Ezek tehát eh, a gazdasági szövet részét képezik, és ők, a, ők képezik a célját, a célcsoportját a javaslatnak. Ami magát véleményt illeti, én néhány módosítást fogok a, benyújtani a jelentéstevőnek, hogy ezt a szöveget egy kicsit javítsuk, hadd térjek ki néhány konkrét pontra, a második bekezdésre például. Mi nem, tám- nem támogatjuk a deregulációt, inkább a jobb jogalkotást támogatjuk látjuk, erre van szükségük véleményük szerint a vállalkozásoknak, tehát a jobb jogalkotásra, amely lehetővé teszi eh, számukra a munkahelyteremtést. Tehát nem deregulációra van szükség, hanem a szabályozás javítására. Az ötös pont a KKV-teszt eh, eredményes végrehajtása fontos. Ez eh, kötelező és szisztematikus kell, hogy legyen a jogszabályalkotó folyamat minden szakaszában a Think Small First elvnek megfelelően. Már mondtam, hogy az európai cégek 99%-a KKV, tehát logikus, hogy ezek adják minden szabályozás mércéjét. 9-es bekezdés az hatásértékelés nagyon fontos, hogy végig gondoljuk, hogy mikor a, lehet, a lehető legjobb a hatástanulmány elvégzése. Valóban, a, tehát azért, hogy ez tényleg hatékony legyen legtöbbször ezeket a hatástanulmányokat a jogszabályalkotói folyamat elején végezzük el, de elfelejtjük, hogy a szöveg ugye módosításokon megy át, viták tárgyát képezi. A háromoldalú egyeztetésen például már más formát ölt ez a szöveg, úgyhogy elég nagy különbség is lehet az Európai Bizottság eredeti javaslatához képest, úgyhogy végig kell gondolnunk, hogy mikor érdemes a hatástanulmányt elkészíteni. Ezek azok a dolgok, amelyeket említeni szerettem volna, és szeretném eh, elmondani még egyszer, hogy eh, kiváló munkát kaptunk a jelentéstevőtől, és ebben eh, a saját álláspontunkat képviselve látjuk. Köszönöm. I give the floor to Agnes. Köszönöm, Agnes Jongérius. Köszönöm szépen, és köszönöm McIntyre asszonynak is ezt a jelentést, ami most itt van előttünk. Ez egy nagyon jó vita alapot képező dokumentum, de a tartalmat illetően vannak azért fenntartásaim. A vélemény tervezett deregulációt említ. Én úgy gondolom, hogy az európai minimál normák Nak van célja. Az a céljuk, hogy bizonyos védelmet biztosítsanak a munkáltatás területén, és biztosítsák a munkavállalók egészség és biztonsági normáit. Nagyon sokan sérülnek meg minden évben és jó néhányan életüket is veszték munkahelyi balesetek során. Így aztán az egészség és a biztonság biztosítása nagyon fontos. Mindent meg kell tenni, hogy ennek a jogi keretei a helyükön legyenek. Persze a KKV-kra kell koncentrálni, én nagyon sokáig a szakszervezeteknek dolgoztam, és tudom, hogy milyen fontosak a gazdaság szempontjából a növekedés és a munkahely teremtés szempontjából is gyakran sokkal gyorsabban és hatékonyabban tudnak reagálni, mint a nagy vállalkozások. de a legfontosabb dolog az állampolgárok, fogyasztók és munkavállalók érdekeinek a védelme a refitben. Ha a refitet esetleg átstruktúráljuk, akkor szem előtt kell tartanunk az, hogy a jogi szabályzásoknak milyen a minősége, és nem az, hogy milyen a mennyisége. Ezen kívül. Van néhány jogszabály, amelyeket vissza kellene vonni azért, hogy az egésze a jogszabályoknak hatékonyabb lehessen, és a szociális partnerek álláspontját is figyelembe kell venni. Nem mindig értek egyet az ilyen jellegű kijelentésekkel. Én úgy gondolom, hogy a bizottság önmaga elég gyakran alássa a szociális partnerekkel kialakított párbeszédet, és ezzel rossz precedens teremt a jövőbeni tárgyalásokhoz. Úgyhogy szerintem más úton kell haladnunk, McIntyre asszony. Remélem, hogy a jelentésében minden európai munkavállaló érdekeit figyelembe veszi, függetlenül attól, hogy hol dolgoznak és milyen munkát végeznek, a minimál normák betartatása mindenki számára legyen kötelező. Köszönöm. Ulla Turnes az Alde részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először az előadónak köszönetet szeretnék mondani, ez nagyon jó jelentés, és nagyon fontos elemeit említi a jobb szabályzásnak, a better regulationnek, beleértve a foglalkoztatással kapcsolatos fenntartásokat is. Egyetértek abban, hogy a jobb szabályok és a munkavállalók védelme ezek nem egymást kizáró tényezők. Valóban egyszerűsítenünk kell a jogszabályokat, ez a betartatásukat, és így ezt a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmi szabályok megszorítását elősegíti. A raportőr ezt egyértelművé teszi a jelentésében. Ezen kívül nagyra tartom, hogy a KKV-kra koncentrál. Arra, hogy hatástanulmányokat kell végeznünk, és hogy a szanszedzáradékokat bele tűzzük ezekbe az egyezményekbe. Ezt Timmermans úr is hangsúlyozta, hogy ahol szükség van erre, azt tegyük meg. De az alulról való építkezés nagyon fontos. Az érintettek, a szociális partnerek, a fogyasztói szervezetek és a vállalkozások azok, akiknek meg kell élniük, vagy túl kell élniük az európai jogalkotást. Szerintem az érintetteket megfelelően be kell vonnunk. Ezzel kapcsolatban beadok egy módosítót, és remélem, hogy kiegyezünk. Beadok egy módosítót arról is, hogy nem csak hatástanulmányt kell végezni a politikai ciklus elején, egy adott jogszabályról, hanem az egész ciklusban figyelemmel kell követni. Remélem, hogy ezt is támogatják, vagy megegyezünk. És még van néhány kisebb módosítom is, de nagyon örülök annak, hogy együttműködhetünk, és köszönöm a raportőrnek ezt a jó kiinduló pontot. Köszönöm. Most pedig a GUE részéről. Igen, Köszönöm szépen, és köszönöm az jelentéstévőnek is. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon jó kiinduló pont a további vitára, és a refitet illetően mindenki azt szeretné, hogy több munkahelyet teremtsünk, ez egyértelmű, de a kérdés az, hogy az új munkahelyeknek milyen lesz a minősége. Hát ezt illetően aggódom. Van -e egyébként egy pozitív gondolatom, mindenki egyetért abban, hogy a jogszabályokat egyszerűsíteni kell. Ezzel mindenki csak nyerthet, hogyha egy jogszabály érthető, és ez jó alap a további munkára. Nagyon érdekesnek találom, hogy a bizottság azt mondta, hogy ha az egészségügyi és munkahelyi biztonsági szabályokat nem tartunk be, különösen a rákkeltő anyagok esetében, akkor nagyon nagy veszteségeket szenvedhetünk. De sajnálatos módon az egyes tagállamokban a szabályok mások és mások. Bizonyos tagállamokban nagyon erős a szociális párbeszéd, a szociális partnereket aktívan bevonják a munkába, ezeknek a tagállamoknak legyen joga arra, hogy utat szabjanak a többieknek és kezdeményezéseket tegyenek. Meg kell, hogy mondjam, hogy a refitnek a megvalósítását illetően a javaslatom az, hogy minimál normákat vezessünk be, de ne, ragaszkodjunk, ne ragaszkodjunk ahhoz, hogy minden egyes tagállam ugyanazokat tartassa be ezért aztán konkrét módosítókat fogok beadni, pontosan annak érdekében, hogy lehetővé tegyem a tagállamoknak, hogy előre haladjanak, de ugyanakkor a bizottság megreformálhassa már létező jogszabályokat is, hogy a jövőben pozitívabb munkát tehessünk. Köszönöm. Zöldek. Jean Lambert részéről szólok hozzá, de nem tudott itt lenni. Köszönjük az előadónak a javaslatait, de a javasolt pontokat illetően kicsit ellentmondásos a véleményünk. A jogszabályok egyszerűsítését illetően nemzeti és helyi szinten egyetértünk, abban is egyetértünk, hogy a biztonsági és egészségügyi előírásokat a munkahelyen be kell tartani. De ellentmondásokat látunk a jelentésben. A munkaidő és az anyai szabadság kérdését illetően azt szeretnénk látni, hogy a munkavállalók egészségét védelmezzék, ezért nem fogadhatjuk el a megvonásokat. Az arányos védelem, ezt nem tartjuk elfogadhatónak. Igazából ez kapuja annak, hogy a normákat csökkentsük végül. A verseny elemeként nem lehet a munkáltatói normákat teremteni. Nem lehet ezeknek alárendelni őket. Ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm. Thank you, uh, Laura Aguilar. Nem szépen, Laura Aguilar. Nem szeretnék kiegészíteni az eddig elmondottakat. Akkor Sean Simon következik az eh, szocialisták részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én is gratulálok kollégámnak, McIntyre asszonynak. Nem értek egyet a jelentésével, de nagyon világosan fogalmaz, és nagyon következetes, és mindenképpen minőségi munka. Az egyik dolog, amit megtanultam az Európai Parlamentben eltöltött rövid időm alatt, az a kifejezés, hogy nevén nevezzük a dolgokat, ez minden nyelven máshogy van. Nos, mondhatjuk azt, hogy mi szocialisták így meg így gondoljuk, Folyamatosan arról hallunk filozófiai vitákat, hogy Timmermans úr vajon szocialista vagy nem szocialista, és amit ő benyújt, vagy mond, vagy tesz, az szocialista vagy nem szocialista, vagy megfelel neki, vagy nem felel meg neki. Ez tényleg egy partalan vita, de hát mm, felesleges ezt folytatni. Azok, akik szocialistának tartják magukat, azt gondolják, hogy a sok dolog, amit Timmermans úr tesz, az nem igazán vele meg a mi szocialista elképzeléseinknek. Az sem igaz, hogy ez az egyszerűsítés, amiről beszél, ez nem dereguláció. Ő azt mondja, hogy nem dereguláció, ez egyszerűsítés. McIntyre asszony nagyon világosan fogalmaz a rövid és következetes velős jelentésében. Nem biztos, hogy egyszerűsítéssel javítjuk a helyzetet. A világ nem így eh, épül fel, hogy eh, minden KKV-t gúzsba költ a komplexitás, és hogyha ezt a komplexitást lebontjuk, akkor majd jobbá tesszük a világot. Persze, vannak olyan vállalkozások, amelyek valóban nagy problémával néznek szembe, mert az ügynökség, mert az folyamatos szabály rétegek rakodnak rájuk, és ez nagy problémát jelent. Egy egész program, amely abból indul ki, hogy az egyszerűsítéssel javítani lehet a munkát, hát ez szerintem vagy szimplicista, vagy egyszerűen ignoráns amit kihaszunk, kihagyunk belőle, a felülvizsgálati kérdés, bizonyos betegségek, a fodrászokra vonatkozó szabályok. Ez nem jó jogalkotás, ez nem egyszerűsítés, ez nem javítás, ez egyszerűen nagyon nagy méretű és volumenű konszenzus egyszerűen figyelmen kívül hagyása, vagy visszavonása, amelyen pedig nagyon sokáig, évekig dolgoztak szociális partnerek és politikusok. Nem hiszem, hogy Timmermans úrnak igaza van akkor, amikor ezeket javasolja. McIntyre asszony valóban kiváló munkát végzett, jó minőségű jelentést készített, de szerintem ezt végig kell gondolni. Hey, uh, Mr. Dom- jó, Dominik Mártán következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ön ö, tudja, hogy tőlünk mindig dicséretet lehet várni, és én gratulálok is McIntyre asszonynak. Bravo, bravo, bravo, mondhatnám a, jövet, a bérbefizetésből élő munkahely, élők munkahelyét 90%-át a KKV-k hozzák létre. Az egyszerűsítés valóban fontos, amikor tudjuk, hogy a KKV-k a, a kevesebb, mint 20 munkavállalóval tart, működő KKV-k vezetőiségének 50%-ának az ideje a szabályok megértésére fordul. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy ezt megfogalmazták, javasolták. E, nem Persze amit a szocialista kollégák mondott, mely szerint elhanyagolnak bizonyos betegségeket, elhanyagolnak bizonyos foglalkozásokat. Ez nem így van. Egyszerűen a lényegre koncentrál környezetvédelmi, egészségügyi és szociális intelligens szabályozásokról van szó. A józan paraszti észhez térünk vissza. Hadd mondjam egyértelműen, van egy olyan ország, amely nem tagja az Európai Uniónak, és mégis nagyon jól működik. Ez Svájc, ahol a munkatörvénykönyve 90 oldal. Köszönöm. Köszönöm szépen, McIntyre asszony szeretné összefoglalni a vitát. Igen, köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek. Röviden, hadd menjek, hadd említsek néhány dolgot. Szende asszony, nagyra értékelem a KKV tesztre vonatkozó hozzászólását. Igaza van a hatástanulmány időzítésével kapcsolatban is. Úgyhogy várom a módosításokat erre vonatkozóan. Jangolrius asszony, az egészség és biztonság, munkaégészség és biztonság nagyon fontos, teljesen egyetértek. Én azt mondtam, hogy míg a munkahelyi egészség és biztonságra vonatkozó sztenderdeket nem csökkentjük, anélkül, ezt és ezt javaslom. Tehát ennél egyértelműen nem tudok fogalmazni, én sem szeretném ezeket a standardeket csökkenteni és kockáztatni. Sander asszony és Jangalius asszony, és azt mondták, hogy ők ne, nekik nem tetszik a dereguláció, mint kifejezés, vagy mint koncepció. Hát ez nehéz, mert hogyha csökkentjük a jogszabályok számát annak érdekében, hogy egyszerűbb legyen ezeknek megfelelni, e, és egyszerűsíteni. Ez deregulációt jelent. Úgyhogy e, hát majd talán egyeztethetünk, e, hogy hogyan fogalmazzuk akkor ezt meg. Lehet, hogy az önök nyelvén ez máshogy van, mint nálunk. Nem tudom, hogy nem vagyok benne biztos, hogy jól értem-e azt, amit javasolnak. Köszönöm Tarnes asszonynak a hozzászólásait is. A, ö, valóban a munkahelyi egészség és biztonság tényleg nagyon fontos, teljesen egyetértek. Nagyra értékelem azt a módosítást, amely a bottom-up megközelítést és az érdekelt felekkel való egyeztetést ösztönzi, ez nagyon hasznos lenne. És ön is említette, hogy mennyire fontos lenne a hatástanulmány follow az egész jogszabályalkotási folyamat során. Aztán örülök annak, hogy Góbeli kollégánk örül a világosabb jogszabályalkotásnak, és ő is azt mondja, hogy a tagállamokra kell bízni bizonyos kérdéseket, a tagállamoknak lehetőséget kell adni Eh, ugye arra, hogy törvényt hozzanak, nem kell mindent Európának szabályozni, és ez egy szép átvezetés Sean Simon hozzászólásához, West Midlandi kollégám. Nos, kedves eh, kollégám, a Timmermans úr az nekem tetsző szocialista, hogyha fogalmazhatok így, hogyha a fodrászok eh, munkahelyi egészségéről beszélünk, ő mondta azt, hogy ha azt akarják, hogy a fodrászok munkahelyi egészsége biztonsága megvalósuljon, és szeretnék ezt szabályozni, akkor szabályozzák a tagállamokban, a saját tagállamokban. Semmi probléma ezzel. Hogyha a tagállamok az ilyen típusú jogszabályt meg akarják hozni, akkor hozzák meg. Az ő adottságaiknak megfelelően, de ez egy nem egy olyan dolog, amit az Európai Uniónak kell szabályozni európai szinten. Remélem, hogy Sean simon ezzel meggyőzöm, de úgy látom, hogy mégsem, Timmermans úr majd talán meggyőzi. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy véleménykülönbségek vannak, azért tudunk kompromisszumra jutni. Nem fogok mindenkivel mindig mind mindenben egyetérteni, és nyilván ezt nem is várják tőlem, de összességében azt gondolom, hogy nagyon konstruktív volt ez a vita, és nagyon hálás vagyok. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Március 26-ig lehet módosításokat benyújtani, még két napig. Május 28-án lesz a szavazás a Szociális Bizottságban, a Júri Bizottságban, június 17-én lesz a szavazás. Ez tehát az ütemterv. Most pedig a 14-es rendi eh, ponthoz jutottunk el, EFSI, Európai Stratégiai Beruházási Alap, és meg is adom a szót a jelentéstevőnek, Dobrietka asszonynak, tessék öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki módosításokat nyújtott be. 367 módosítást kaptunk, szeretnék köszönetet mondani az árnyékjelentéstevőknek, kezdjük a munkát a kompromisszumos javaslatokon, és emellett szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottság titkárságának, nagyon hasznos segítséget nyújtottak. Ez egy gyorstott eljárás a véleményről a következő szabizottsági ülésen szavazunk április one én Múlt héten az árnyék jelentéstevőkkel együtt elkezdtük a munkát a kompromisszumos javaslatokkal kapcsolatban. A kompromisszumos javaslatokat nagyon szeretném nagy többséggel elfogadni frakciók határokon átnyúlóan, ugyanis az ECON és a TRAN és a Költségvetési Bizottság munkájához szeretnénk a lehető legjobb mértékben hozzájárulni. Ezek a szakbizottságok több mint 1400 módosító javaslattal kell, hogy megküzdjenek, hatalmas munka vár rájuk, tehát ezért azt szeretném, hogyha a Szociális Bizottsági módosítások, tehát nagy többséget élveznének. Ezzel szeretnék azokra a javaslatokra koncentrálni, amelyek a módosításaikban megjelentek, illetve a jelentésemről szóló vitákban felmerültek úgy gondoltam, hogy számos prioritásra koncentrálok. A munkahelyteremtés ugye nagyon fontos ennek a szakbizottságnak, és az ennek pozitív hatása az európai gazdaságra. Ez két kulcsfontosságú elem. Kulcsfontosságú elemek ezek az FC működésé, működésre vonatkozóan, egy egyes cikk ezzel foglalkozik, ami a beruházási bizottságot és az igazgatóságot illeti, olyanokat szeretnénk ide hívni, akik a javaslatok, a munkahelyteremtésre vonatkozó javaslatokat valóban értékelni tudják, ez a harmadik cikkben szerepel, és az EFSZ-nek olyan ágazatban kell támogatni a beruházást, amely munkahely teremtő potenciával rendelkezik és multiplikálja a szociális előnyöket, az ötös cikkben szerepel ez. Aztán koncentráltunk még az alap működésének értékelésére 10-12-es cikk és az erről való beszámolóra a parlamentnek az Európai Beruházási Bank támogatása az Európai Beruházási Platformoknak, az alapból származó pénz rögtön a kkv kell, hogy eljussanak, eljusson, mert ugye nem meglepetés, hogy ezek tudnak leginkább munkahelyet teremteni. Egyes kérdések vitatárgyát képezték, kettőről szeretnék beszélni, és ezeket szeretném Mm, kommentálni. Az egyik politikai frakció ragaszkodik ahhoz, hogy a pénzből szárma, az alapból származó pénz kiutalását a geográfiai koncentráció elve alapján határozzuk meg. Ezzel én nem értek egyet. Amint önök is tudják, nagyon sok alap van, több alap van az Európai Unióban, struktúrális alapok is, amelyek ezekre az elmaradott régiókra koncentrálnak, és ezek arra ösztönzik a tagállamokat, hogy oldják meg a problémákat. Mi most itt egy másik típusú alapról beszélünk, amely a magángazdaságot igyekszik ösztönözni és bevonni. Nagyon sok jó javaslat van a régiókon belül, amelyek a munkahely teremtésre hatással lehetnek. A kompromisszumos javaslataink azonban a nehéz régiókról beszélnek, amelyeket nem szabad kizárni. És van még egy nagyon fontos kérdés, Az egyik politikai frakció a jobb és fenntarthatóbb munkahelyeket preferálja a jó minőségű munkahelyek megfogalmazása szemben. Ez nem könnyű. Ma egyeztettem az árnyék jelentéstevőkkel, ezzel kapcsolatban megvannak a kétségeim. Új munkahelyekről beszélünk, új munkahelyek teremtéséről beszélünk. Most hogy fogjuk ezt meghatározni? Hogy határozzuk meg a jobb új munkahelyeket, hogyha előtte nem voltak munkahelyek. A minőségi munkahely kifejezés, nos, foglalkoztatási munkahely feltételekről beszélünk. Ezek a politikai frakciók talán újra végig gondolhatnák a javaslatukat, és az eredeti kompromisszumot változtatás nélkül hagyhatnák, hiszen a lehető legszélesebb körű támogatásra van szükség. Minél több támogatást gyűjtünk be ebben a szakbizottságban, annál nagyobb lesz az elfogadottsága ezeknek a módosításoknak az ekonban és a budgetban. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, kiváló munkát végeztek, kiváló volt az együttműködés. Persze, még ez folytatódik, várom a megjegyzéseiket. Köszönöm. Árnyék jelentéstevők. Rodriguez asszony a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönni, meg szeretném köszönni a jelentéstevő munkáját, kitűnő munkát végzett, és gyorsan dolgozott, figyelembe vette a véleményeinket, megpróbáltunk ilyen gyorsított formában együttműközni, és azt gondolom, hogy ez a kompromisszum, amit ön bemutat, nagyon fontos, amikor a stratégiai prioritásokról beszélünk, hiszen biztosítanunk kell azt, hogy az FC munkahelyeket teremt, mégpedig minőségi munkahelyeket, illetve biztosítanunk kell azt is, hogy az oktatás képzés szerepére, a készségek fejlesztésre, a szociális beruházásra összpontosítunk az FC-ben, illetve a KKV-kra, hiszen ez különösen fontos. Amikor a kormányzás kérdése merül fel, akkor azt gondolom, itt a szakbizottságban konszenzus van körvonalzóban, Nagyon fontos a beruházási bizottság összetételére is odafigyelni, nagyon fontos, hogy a bizottság, a beruházói bizottság megfelelő szakértelemmel bírjon és figyelembe vegye a munkahelyteremtés hatását a szociális dimenzióra, végül pedig hangsúlyozni szeretném azt, hogy a beruházói platformokból a legjobbat kell kihoznunk, hiszen ezek megfelelően vannak felállítva, akkor ezek a platformok nagyon erős motorjává válhatnak a munkahely teremtésnek, illetve a készségek fejlesztésének. Tehát itt nem pusztán beruházásról van szó, hanem egyben munkahely teremtésről is. Végül, de nem utolsó sorban, milyen megközelítést kell alkalmaznunk. Nagyra értékeljük azt, hogy ön utal az FSI-re a kohézió kapcsán is, Természetesen tudjuk azt, hogy az FC központi célja a magas minőségű stratégiai beruházási programok előmozdítása, ez egyértelmű, ezen kívül tudjuk az ILO jelentéseiből azt is, hogy a munkahely teremtésre nézve ennek nagyobb hatása lesz, hogyha az FC megfelelő figyelmet szán a leginkább válság sújtotta régióknak. Én nem azt szeretném mondani, hogy ezeknek a régióknak nagyobb prioritást kell adnunk, pusztán annyit szerettem volna ezzel mondani, hogy azok a projektek, amelyek ezekből a régiókból érkeznek, tehát fontos, hogy ezeket sürgősséggel bíráljuk el és kezeljük hiszen ezzel hozzájárulhatunk a szociális feszültségek csökkenéséhez, mégpedig nagyon sok európai régióban. Tehát ezt szerettem volna felvetni. Nem mondom azt, hogy ezeknek a projekteknek nagyobb prioritást kell adni, pusztán azt mondom, hogy ezeket a projekteket gyorsabban kell elbírálnunk. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm. Ulrike Trebesius. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőknek, akiknek számos módosítót kellett csökkenteniük elviselhető mértékűre. Azt gondolom, hogy az együttműködés nagyon gyümölcsöző és konstruktív lesz. Alapvetően elutasítjuk az EFSZ-t, hiszen nem hiszünk ennek a programnak hatékonyságában. Az EFSZ-t nem tudjuk megakadályozni, éppen ezért továbbra is azon fáradozunk, hogy vállalható kompromisszumok szülessenek, amelyet mindannyian el tudunk fogadni. És még egyszer hangsúlyozni szeretnénk, hogy a piacon konkurencia képes termékeket kell előállítani. Ami pedig a követelések katalógusát illeti, az itt megfogalmazott célok ezekkel nem összeegyeztetőek. Például az innováció, az Európa 2020-as célok, hogy tetszik az embernek ez, vagy nem. Viszont az FC koncepciója mert ezek nem lesznek működőképesek, ezek a célok. Sajnálatosnak tartom azt, hogy a strukturális reformok nem e, előfeltőtelei annak, hogy valaki részt vehessen az FC programjaiban. Azt gondolom, hogy a válság okairól továbbra is gondolkodnunk kell, ezt nem adhatjuk fel és én azt szeretném elérni, hogy ezek a struktúrás reformok legyenek alapvető feltételei az FC-nek. Látok még egy nehézséget abban, hogy a, a munkaerőpiacon vagy a releváns minősítéseket túlhangsúlyozzuk, különösen a vezetők kinevezésénél. Azt gondolom, hogy a munkahely teremtés itt a legfőbb cél, tehát ne folyamatosan a minőséget eh, hangsúlyozunk, hiszen a fiatalok, nagyon fiatalok körében rendkívül magas a munkanélküliség, és akkor itt ne legyünk annyira válogatósak, úgymond. Ami a projektekkel szemben a feltételeket illeti, ezek is el vannak túlozva, hiszen hogyha az FS, FC program tényleg hatást fejt ki, azt szeretnénk, hogy hatást fejtsen ki, akkor inkább uh, arra figyeljünk oda, hogy a KKV-kat ne terheljük tovább, további administratív terhekkel. Optimista vagyok, úgy érzem, hogy a jövőben is uh, kompromisszumot fogunk találni, és még egyszer köszönöm szépen a jelentéstevők munkáját. Köszönöm. Elnök. Köszönöm. Enrique Károsambon az ALDE képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miről is van szó? Én rögvizek, szélesen gondolok a sportra, és két koncepció között feszül itt egy ellentét. Juncker kezdeményezését illetően, amelyet mi is elfogadtunk, amit mi is támogatunk. Van egy bizonyos fajta tendencia, hát több pénzt eh, kell adnunk a kvantitatív leasing miatt, a beruházásokra, mint amennyit eddig adtunk. Azt gondolom, hogy ezt egy kockázatbizottság eh, vizsgálja, hozzám fontos megtérülés, de nem erre kértük Junkert, nem ez az, amit ő ajánlott, és nem is ez az, amit a polgárok tőlünk várnak. Azt gondolom, hogy itt eh, egy rövid távú sok intézkedésről van szó, a munkanélküliség megfékezés érdekében rövid távon. Itt rövid távú projektekről van szó, olyan projektekről, amelyek eh, hathatós eh, következménnyel bírnak a jövőre nézve. Köszönöm a jelentéstől kitűnő munkáját, az én munkát nagyra értékelem. Hát eh, a rövid távú projektek, de hosszú távú hatással, hosszú távú következményekkel a munkaerőpiacra. Mi a sokszerű kezelést, rövidtávú sokszerű kezelést nem támogatjuk. Tehát nem kell adakozni, vagy pénzt fecsérel, fecsérelni. Tüzetesen mérlegelnünk kell a projekteket, hogy melyeknek van hosszú távú hatása a polgárok érdekében, de a hosszú távú célunk a munka nélküliség csökkentése. Ez mit is jelent? Olyan struktúrákat kell felállítanunk, amelyek segítenek a munkanélküliség csökkentésében, és itt a prioritásokat kell meghatároznunk. Nem az állami szintű eh, kérdésekről beszélek, nem is az administratív eh, régiókról, az administratív egységekről. Ezek mindig is mesterségesen kialakítottak, hanem a munkanélküliségi alapokra gondoltam, amelyek eh, nemzeteket vagy régiókat ölelnek át. Azt gondolom, hogy ez kell, hogy a célunk legyen. De ahol jelentős a munkanélküliség, akkor erre kell összpontosítanunk, és eh, különösen ezekben a nagy eh, témákban kell a munkanélküliséget csökkentenünk a minőségi munkahelyek teremtésével. De minden minősül minőségi munkának vészhelyzetben például eh, valóban erről akarunk vitázni, azt gondolom, hogy ennek nem lenne sok értelme, Inkább beszéljünk a munkahelyekről, és pont. Anélkül, hogy ezt minősítenénk, hiszen a jelzők mindig is problémákat vetnek fel. Hogyha szeretnénk jelzőt használni, akkor beszéljünk a fenntartható minőségekről, ez a spanyolban stabilt, jelent sokáig fennmaradott. ha minőségi munkahelyekről beszélünk, akkor ez nem mindig értelmezhető, ezzel sok időt vesztegetünk, és még további munkahelyek vesznek el időközben. Ez ALDE, ezeket hangsúlyoztam. Utolsó megjegyzésem, az irányító bizottságra vonatkozik, illetve az irányító bizottságban való részvételre, nem a projektek értékelése kapcsán, hanem alapvetően az irányító bizottságban való részvételt illetően, hiszen ez nemzeti politikákból áll össze. Mi azt szeretnénk, hogyha nyitott lenne a résztvevők mandátuma, ha ez nem így van, akkor további akadályokat hozunk ezzel létre, további adminisztratív akadályok születnek, Azt mondtuk, hogy nem szeretnénk, hogyha monitoringot a tagországok végeznénk. Nézzük meg, hogy mennyi adminisztratív akadály született, egy több pecsétet kell ezekre rátenni, tehát nem szeretjük az administratív terheket. Ennek az ellenkezőjét szeretnénk. Tehát módosító indítványaink az említett ügyekre fognak összpontosítani. A GUE képviseletében jelen van valaki? Ha nincsen, akkor Monika Váner kap szót a zöldektől. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én is eh, köszöntet szeretnék mondani a jelentéstevőnek a különösen konstruktív együttműködését. Én ezt a típusú komoly, tartalmi vitát nagyra értékelem, hiszen itt eh, komplex, eh, alapvető megközelítési módokról van szó. Köszönöm szépen tehát ezt a hozzáállást és azt gondolom, hogy közösen számos tartalmi jellegű javítást, módosítást tudunk majd eszközölni a szövegen. Mi zöldek azonban nem vagyunk még teljesen elégedettek. Különböző ellentmondásos pontok vannak még, és éppen ezért nagyon fontos a kompromisszumot találni, úton járunk. Szeretnénk elmondani azt, hogy úgy érezzük, hogy nem minden beruházás minősül jó beruházásnak. A beruházásoknak célra törőeknek kell lenniük, illetve hasznot kell, hogy hozzanak a polgárok számára. A beruházás nem önmagában való cél, nem öncélú, éppen ezért tovább szeretnénk erősíteni megfogalmazáson azzal kapcsolatban, hogy ezeknek a beruházásoknak eh, mi a cél, ennek a beruházásoknak mi a cél. Az egyik ilyen cél már elhangzott, az Európa 2020-as célok megvalósítás, ezek rendkívül fontos célok. éghajlatváltozás, eh, változás, szegénység elleni eh, küzdelem, munkahelyek megvédelme, kutatás, fejlesztés, tudományok. Tehát fontos, hogy egy úgynevezett no damage clause-t, eh, záradékot beépítsünk ebbe, a struktúrális alapoknál ez létezik, tehát fontos, hogy bizonyos beruházásokat zárjunk ki a projektekből, amelyek egyértelműen környezetkárosító hatások. Hát eh, ezt a javaslatot mi zöldek fogalmaztuk meg, egy második javaslat erre is kitért a jelentéstevő, és itt eh, az ILO tanulmányára szeretnénk utalni, a Nemzetközi Munkahogyi Szervezet megfogalmazására tehát fontos azokra a térségekre eh, összpontosítani, ahol nagy a szegénység, a legnagyobb a szegénység, illetve a legnagyobb a munkanélküliség. Az ILO egyértelműen eh, kimondja, hogy az FC beruházásoknak akkor lehet a hatása ezekben a térségekben, hogyha célzottan ezekbe a szociális problémákkal küzdő régiókba irányulnak és jónak találom az anyagban, fontos ezzel párhuzamosan arra összpontosítani, hogy mindezt a tagországok kiegészítő munkáropolitikai intézkedései egészítsék ki, az intézkedésekbe, készségekbe történő beruházással, és a régiók hangsúlyozásával, ahol a legnagyobb szegénység, a legnagyobb munkanélküliség, Figyelembe szeretnénk venni az író tanulmányok eredményeit. Tudom, hogy más szakbizottságokban is folyok erről a vita, amelyek foglalkoznak az FC-vel, náluk is téma ez, és azt gondolom, hogy az FC lehetőségeit a lehető legjobb mértékben ki szeretnénk aknázni. Éppen ezért számunkra nem csak a gazdasági és szociális összetartozás kérdése fontos, hanem a földrajzi összetartozás kérdése is ebben a koncepcióban. És egy harmadik pont, ami szintén fontos számunkra, a fenntartható fejlődés munkahelyteremtés szempontjából, meg fenntartható munkahelyek szempontjából az FC demográfiai kialakítása például a partnerségi elv rögzülése a kohéziós politikához hasonlóan, tehát a regionális helyi szereplők, a szociális partnerek, a civil társadalom bevonása a tervezésbe, megvalósításba, a beruházásoknál, illetve fontos, hogy az EP is jobban intenzívebben részt vehessen a munkaerőpiaci szakértőivel a Célintú Bizottság munkájában, azért, hogy ez a bizottság a lehető legjobb döntéseket hozhassa. Hát reméljük, hogy a tanács mellett e, itt a parlament is megjelenhet jó tanácsokkal. Ami a gender egyensúlyt illeti, a civil társadalmat, a platformokat, tisztában vagyunk azzal, hogy ezek a javaslatok nem mindenütt kapják meg a többség támogatását, de konstruktív módon lehet majd ezekről a kérdésekről még tovább vitázni, és még egyszer köszönöm szépen a konstruktív együttműködést. Laura Vágia, FDD. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen az jelentéstevő kollégám munkáját. Köszönöm, hogy hajlandó volt velünk egyeztetni és együtt dolgozni. Sajnos akció nevében el kell, hogy mondjam azt, hogy még igen messze járunk egy lehetséges konvergenciától. Ahol transzparenciát kértünk, ott ez a gondolat fennmaradt, és itt meg is tudunk állapodni. ami a mikrovállalkozások definícióját ismeri. Itt is létezik hajlandóság annak megértésére, hogy ez az lamp vagy hatást fejt ki a tényleges gazdaságra, illetve képes a válság hatásait kiegyenlíteni. De arról is szó lehet, hogy ez egy üres doboz pusztán. Itt látunk lehetőséget az együttműködésre, ezt nagyra értékeljük, de a kritika marad a részünkről, messze állunk, járunk attól, hogy ezek az akályok megszűnjenek, ugyanazok a bizonytalanságok vannak és állnak fenn a foglalkoztatásnál is. Más szakbizottságok is foglalkoznak a témával. Amikor a nagy infrastruktúrákról beszélünk, akkor vizsgáljuk meg azt, hogy milyen adatok léteznek a nagy infrastruktúrák kialakításával kapcsolatban. Kérem Önöket tehát erre, Nézzük meg Olaszország példáját. Lehet, hogy Olaszország is kap ebből az alapból. foglalkoztatás kérdése nem került kezelésre, ami a regionális komponenset illeti, tehát az alap vagy előnyel jár az olyan régiók számára, amelyek különös mértékben érintettek a válság által, vagy továbbra is nagy projekteket fogunk megvalósítani, amelyek nem enyhítik a válság hatását. Szerintem készek vagyunk együtt dolgozni, és kideríteni azt, hogy hogyan tudunk megállapodni, kompromisszumot kialakítani itt a szakbizottságban is. Tehát hangsúlyozom még egyszer, hogy mennyire fontos az emberek szabadsága, amikor egy ilyen fontos szerepre kinevezik őket. Hát itt nincs érdeke ellentét, ezt nagyon tüzetesen kell megvizsgálni, és fontos, hogy a szociális területen is megjelenjenek a kompetenciák. Tehát fontos, hogy a szociál gazdaságra építsünk. Ha a szociális terület nem megfelelő, akkor legalább meg kell próbálnunk a válság hatásait Európában kiegyenlíteni. Köszönöm. Guillaume Balas. Köszönöm szépen, Guillaume Balas. Merci, Madame la Présidente. Merci, Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a kitűnő munkát. A lényegre térnék ki két téma kapcsán is, amely egy picit aggaszt. Ami a földrajzi kérdést illeti 2008 óta érezzük azt, hogy az európai gazdaság más és más képet mutat az eurózónában, ami a közös pénzemet illeti, nem sikerült létrehozni egy olyan eszközt, amelyet leválaszthatatlan, tehát egy közös eszközt a területbe történő beruházáshoz, amely a gazdasági különbségeket igyekszik kiegyenlíteni egy adott gazdasági zónán belül Azt gondolom, hogy itt egy kiegészítő részletről van szó, mely a közös pénzemet egészíteni ki. Ha egyáltalán nem veszük figyelembe a földrajzi komponenset, akkor ezzel nem vagyunk tekintettel bizonyos régiók nehézségeire, ahol leginkább szükség lenne beruházásokra, tehát nem arról van szó, hogy eh, a tradicionális közfinanszírozást szeretnénk újból bevezetni, de az, hogyha ezt a szempontot egyáltalán nem veszük figyelembe, ez igen bo- bonyolult téma. A második elem. A kettes preambulum bekezdésben elhangzik az, koherencia szempontjából, hogy vannak bizonyos előfeltételei annak, hogy mikor eh, hasznosak a közberuházások, eh, ide tartozik a fiskális eh, felelősség, és nem definiáltuk azonban a struktúrális reformokat. Mit értünk ezzel a kifejezéssel? Munkahelyi reformokat, munkaerőpiaci reformokat? Vannak olyan országok, ahol a demográfia jelentős, és itt inkább az oktatási rendszert kéne megreformálni, másút a csúnya demográfia, tehát más receptekre van szükség, tehát emiatt van mit aggódnunk. A piskás felelősségre visszatérve vannak olyan országok, ahol alacsony a növekedés, nem tudják csökkenteni a fiskalitásukat jelentős mértékben. Tehát ha ma azt akarjuk, hogy ez a terv eh, megfelel reagáljon azokra a célokra, amelyeket maga elállító, saját maga, akkor ideológiai szempontból elő eh, feltételeket eh, kell szabnunk arra, hogy ott finanszírozzuk elő a projekteket, ahol ezekre leginkább szükség van. Köszönöm. You were finished. Rendben. Dominiknak adom meg a szót. Merci, Madame le Président. Euh, très brillant. Köszönöm szépen, elnök asszony, csak nagyon röviden. Az a benyomásom, hogy arról van szó, hogy néhány eh, hónap alatt akarjuk megoldani ezt, mert az Európai Unió nem teljesített 2008 óta. Itt sok terápiát akarunk alkalmazni, 315 milliárd eurót akarunk beruházni, kitűnő gondolat, csak egy kis eh, hibája van. A 315 milliárd, bocs, 15 milliárdunk van meg, és a tagországoktól származik a második hiba. Ezzel egy időben, amikor Juncker pénzt kért a tagországoktól, akkor egyben azt is várja tőlük, 30-40 80 millió eurót kér tőlük, és a nemzeti költségvetésüket akarja megnyírbáltatni. Tehát ebből világosan kiderül, hogy mindez nem működőképes. Én attól tartok, hogy ez nem fog működni. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, now I'm sure that... Köszönöm. Most pedig az alelnöknek adnám meg a szót, hogy összefoglalja. Tessék. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Jeżeli chodzi o, o Państwa... Elnök asszony, ami a megjegyzéseit illeti, nagy figyelemmel követtem őket. Néhányat hallottunk az árnyék előadói üléseken is, nagyon hasonlók voltak, sőt néha ugyanazok. Rodriguez asszony. A következőket tudom elmondani. Meg vagyok róla győződve, hogy ez az alap, és a szakértők munkája, ez a kettő a dinamikus növekedés motorja lesz Európában, és munkahelyeket teremt. Ezen kívül nagyon tetszett nekem az ön elképzelése a problémákkal küzdő régiókat illetően. Ön szeretné a felgyorsított eljárást a döntéshozatalra. Ez tetszik nekem, ez sokkal jobb megoldás, mint hogyha arról beszélünk, hogy kikapjon prioritást ezekben a régiókban amikor a projekteket kiválasztják. Igen, igaza van. Igazából én hibáztam, és önnek van igaza. Azok a régiók, amelyeket ön említ, nekik van szükségük leginkább a támogatásra. Néha nehéz meggyőzni a magánberuházókat erről, hogy segítsenek, de ez a megoldás mégis működhet is. Tetszik nekem a gondolkodásmódja, az érvelése és a felgyorsított eljárás. Föl is ölelem a jelentésembe, és remélem, hogy a többi frakció is támogatni fogja ezt. Elnézést, ha esetleg a nevét rosszul ejtem, Trebezius asszony. Én tudom, hogy az ön frakciója nem ért egyet, és hogy nem tartja csoda gyógyszernek ezt a megoldást, ezt az alapot, de ha ez az alap támogatja a PPP-ket, ami jelenleg nem működik, még ha a sikerét azzal is mérjük, hogy mennyire vesznek részt a PPP-k a gazdaságunkban, akkor már sikernek értékelem én. Ezen kívül a válság idején a strukturális reformokról beszélni mindig nagyon fontos, és igen, a jelentésben bizonyos strukturális reformokat külön megemlítünk. Most pedig, hogy reagáljak Balas úrnak a megjegyzésére tényleg nagyon nehéz választani, amikor reformokról beszélünk. Minden régió és minden a régiónak más és más ö, ö, megoldásra van szüksége, és nem akarunk egy síkú megoldást találni mindenki számára. Sambon úr a minőségi munkahelyek. Ön felhívta a figyelmünket a sok terápiára, illetve a hosszú távú megközelítésre. Szeretnék rámutatni, hogy még a hosszú távú megközelítésről beszélünk, mi stabil munkahelyeket akarunk teremteni, minőségi munkahelyeket. Néhány évvel ezelőtt kipróbáltuk azt, hogy milyen a rugalmas piac. Hogy nézett ki? Gyakorlatilag szemétbe dobható szerződések, minőségen aluli ajánlatok lett az eredménye, és akkoriban nem koncentráltunk a minőségre, úgyhogy nem szabad alábecsülni a minőség szerepét csak jó minőségű munkahelyekről lehet szó, nem csak rövidtávú sok terápia munkahelyekről. Aztán szó esett arról, hogy melyik régiókat említ, érintette leginkább a válság. Én remélem, hogy az ön által javasolt megoldás és az én megoldásom az a frakciója a megelégedésére szolgál. Én már elmondtam az árnyék előadóknak, hogy én úgy gondolom, hogy a szakértők és a parlament bevonása valószínűleg sokkal hosszabbá teszi a folyamatot, és szükségtelenül hosszúvá, de a tanács jól végzi majd a munkáját. Biztos vagyok benne, hogy a szakértők jól felkészültek lesznek a munkacsoportokban, mert nem tudok elképzelni egy olyan megoldást, <clears throat> ahol az egyik munkacsoport ne élne a szakértő tudásával, és ezért újra kellene kezdeni a tárgyásokat. Ez így örökké tarhat, és soha nem tudjuk felszabadítani a pénzeket. Agea asszony. Minden, amit kérdezett, már megjelentek. Transzparencia, mikrovállalkozások. Mi felkarultuk ezeket a javaslatokat, annak ellenére, hogy a bizottság nem így definiálta őket. Tehát igenis felkaroltuk őket. Ami pedig a földrajzi koncentrációt illeti, a G kompromisszuma specifikusan megemlítjük, hogy a problémás régiók projektjeit is fel akarjuk karolni, és az N kompromisszumban megemlítjük a szakértőket, hogy aláírjanak egy nyilatkozatot, hogy kötelezik magukat, hogy függetlenek maradnak. Én szerintem ennyit akarok mondani, elnézést, ha kimaradt valaki, még egyszer köszönetet szeretnék mondani az együttműködésért, a hozzájárulásokért. Különösen, hiszen ez egy felgyorsított eljárás, remélem, hogy április 1-ig egy jó kis javaslatot dolgozunk ki. Elnök, köszönöm. És említette, hogy a szakbizottságban április 1-én szavazunk. Az Econ-ban és a Költségvetési csapat pedig április 20-án. 15-ös napi rendi pont. A személyes védőfelszerelések. Laura Agia kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony és mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, akikkel együtt működtünk, az árnyékelőadóknak, és mindenkinek, akik a módosítók a hozzájárult a munkánkhoz. Természetesen folytatjuk a munkát, és remélem, hogy egy olyan szöveg lesz a végeredmény, amely mindenki álláspontját figyelembe veszi, és kompromisszumos megoldás lesz. Mindenki kitűnően hozzájárult a munkához, én pedig hangsúlyozni szeretném. hogy nagy örömömre szolgált, hogy igen sok elképzelés sikerült felkarolnunk. Ez azt jelzi, hogy mennyire fontos ez a kérdés, a munkavállalók védelme. És természetesen eh, pontosítanunk kell majd a paramétereket és a kritériumokat, amelyek a maximális védettséget biztosítják. Lenne néhány megfigyelésem. Először is a helyes tájékoztatás a személyes védőfelszerelések használatát illetően olyan tájékoztatási módszereket kell alkalmazni, amelyek nagyon széles körűek, és a tömeg tájékoztatási eszközökben alkalmazzák őket. Degli infortuni eh, sul lavoro, ehm, e quindi ringrazio per, eh, a questo proposito il contributo sia dei Verdi és ez lehetőséget nyújt arra is, hogy a hiányosságokat kikorrigáljuk. A szocialisták hozzájárása nagyon, hozzájárása nagyon fontos volt, hiszen feltüntették, hogy a munkavállalók egészségének védelme, ez egy alapvető emberi jog, és nagyon fontos a balesetek megakadályozása, a prevenció annak érdekében, hogy a lehető legkisebbre csökkentsük a kockázatokat. Amikor olyan munkahelyekről beszélünk, ahol veszélyforrások merülnek fel, ott külön figyelnünk kell. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, hogy segítettek abban, hogy egy olyan szöveget állítottunk össze, amely ennek a kérdésnek mindenféle aspektusát megvizsgálta, és hogy különböző kockázati kategóriákat ilyen átlátható módon sikerült definiálni. Született néhány javaslat. A háztartási munkát bérezésben végzők számára, illetve a bennem jelentett munkavállalók védelmére. Illetve együttműködtünk a munkavállalói szervezetekkel, azt illetően, hogy hogyan kell a védőfelszereléseket használni. Ezen kívül nagyon fontos szankciókat bevezetni, hogy valaki felügyelje ezt a rendszert, és ügyeljen rá, hogy a védőfelszereléseket valóban szétosszák. Ezen kívül a hibás termékekről is össze kell állítani egy listát, és ezt nyilvánosá kell tenni annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy ne használják ezeket védőfelszerelésként. Azt is hangsúlyozzuk, hogy mi a gyártók felelőssége. Én úgy gondolom, hogy fontos hangsúlyozni, hogy olyan megfogalmazást kell alkalmaznunk, amit, amikor a fogyasztók látnak, és amilyen, a, ami a védőfelszerelések felhasználásához kapcsolódik, hogy ez emészhető és érthető legyen a felhasználó számára, hogy hogyan kell használni ezt a felszerelést. Hogy nehogy kétértelműek legyenek a használati utasítások. Ami a felügyeleti rendszert illeti, ezt is meg kell valósítani, együtt kell működni a hatóságokkal, hogy szankciókat vezessenek be, ahol szükséges. És még egyszer, ezt a dokumentumot illetően mi úgy gondoljuk, hogy nagyon komoly szankciókat fogunk bevezetni, mert szeretném hangsúlyozni, hogy a munkavállalók védelme és a védőfelszerelések használata optimális minőségű kell, hogy legyen. Mindezt be kell illesztenünk az átláthatóság keretei közé felügyelni kell a használatukat, és szankciókkal kell büntetni a nem megfelelő használatot. Ezen kívül szeretném hangsúlyozni, hogy lesz egy ütemtervünk, hogy a lehető leggyorsabban záruljon le ez a folyamat. Egyetértek azzal, hogy a védőfelszerelésekre vonatkozó szabályok elfogadhatása ne növelje a bürokratikus terheket, ez nagyon fontos. Ha már létezik egy rendszer egy adott vállalkozásban, akkor ez a vállalkozásról terheket kell, hogy csökkentse ez a jogszabály. Én értem, hogy a jogszabályokat néha nehéz megvalósítani, de megint csak mi úgy érezzük, hogy ennek a jelentősége mindennél fontosabb. Figyelni kell erre a témára, és egyértelműen kell fogalmazni, nagyon pontosan, hogy a félreértéseket elkerüljük. Köszönetet szeretnék mondani minden kollégának, aki együttműködött. Azoknak, akik fontos javaslatokat tettek, módosítókat adtak be, biztos, hogy egy olyan szöveget fogunk kapni, ami nagyon hatásos, de amit még egyszer el szeretnék mondani, ez egy felhasználó barát szöveg kell, hogy legyen, könnyen emészthető legyen a végfelhasználó számára, úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek. Elnök. Kásza úr, a néppárt részéről, mint árnyékelőadó, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm azokat a módosítókat, amiknek az a célja, hogy világosabbá tegyék ezt a szöveget. Én úgy gondolom, hogy ezekben a helyzetekben nagyon fontos, hogy a magas minőséget fenntartsuk, és hogy a munkavállalók biztonságát és egészségét garantáljuk. támogatom a módosítókat, amelyeknek az a célja, hogy megbízható információt kapjanak a munkavállalók a személyes védőfelszereléseket illetően. Támogatom azokat a módosítókat is, amelyek arra kérik a tagállamokat, hogy az elérhető technológiák azokkal éljenek, hogy mindenki, akit érdekel ez a téma, hozzáférhessen az információkhoz, és ez alapján okos döntést hozhasson. Mi úgy gondoljuk, hogy a végső jelentés, amit az IMCO állít össze, nagyobb fontosságot kell, hogy tulajdonítson azoknak a módosítóknak, amik ezt hangsúlyozzák. Már várom az együttműködést az előadóval és a többi árnyék előadóval, hogy egy kompromisszum szöveg álljon össze a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmére. Köszönöm. Elnök Guillaume Balász. Merci, Madame la, la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját, amely nagyon fontos információkat tartalmaz a közvélemények nyújtott információ számára, és a védőfeszerelésekhez való hozzáférés kapcsolatban. Szerintünk az Európai Bizottság jó javaslatot nyújtott be a 89-es irányelvből indult ki, és szerintem egy kiváló munkát végzett ezen, és ez általános megegyezésre számíthat. Van itt egy fontos pont azonban, amit említenem kell. Valóban ahhoz, hogy garantálni tudjuk, hogy a védőfelszerelést a legutóbbi tudományos információ alapján végezzék. A tanúsítványok lejárata, nagyon fontos kérdés. Itt öt évet javasol az Európai Bizottság, ez egy problémát jelenthet azonban, azonban, hogyha nem akarnak lejárati időt meghatározni, ami a maxim, maximális időt illeti, ami eltelhet addig, míg újra megvizsgálják a védőfelszerelést. Ez egy nagyon fontos kérdés. Hadd mondjam el, hogy nekünk ezt az öt évet fel kell tartanunk, amit az Európai Bizottság eh, javasol, eh, és furcsának tartom, hogy a mi szakbizottságunk eh, egy az Európai Bizottsági Javaslatánál enyhébb szabályozást javasol. Az egyik javaslatban 7 év szerepel. Ez szerintem mégiscsak bizár, hogy, bizarr, hogy a mi szakbizottságunk olyan dolgot javasol, ami a munkavállalók védelme tekintetében egy enyhébb szabályozás, mint amit az Európai Bizottság javasol. Mi az 5 éves érvényességet javasoljuk a tanúsítványokra, a védőfelszerelések esetében ezeknek újra ellenőrzése, tehát öt évenként történjen meg. Köszönöm szépen, McIntyre asszony, az EKR részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal kezdem, hogy köszönetet mondok Lorának a munkájáért. Az én frakcióm támogatja a személyek védelmét szolgáló eh, intézkedéseket. Azt gondoljuk azonban, hogy a kockázat eh, kezelés és a tudományos eredmény kell, hogy legyen az alapja minden eh, munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó javaslatnak. Az LKR kollégám a jelentéstevő az IMKO bizottságban. Mi azt gondoljuk, a mi frakciónk azt gondolja, hogy minden jogszabály világos, egyszerű, hatékony és arányos kell, hogy legyen. És rendkívül fontos, hogy amikor jogszabályokat hozunk, akkor ezek könnyen alkalmazhatók, érvényesíthetők kell, hogy legyenek a vállalkozások számára. Számos módosító javaslatot benyújtottam, amely az irányelv hatáját tisztázni fogja, és világosá teszi, hogy milyen ez emély, egyéni védőeszközökről szól a jogszabály nem jó az, hogyha a nem egyéni védőeszköznek tekinthető eszközöket közvetetten ezáltal a jogszabályjal szabályozzuk, és ezzel nem szándékolt következményekhez vezetne a jogszabályalkotó munkánk. Az elmúlt jogszabály az elmúlt legislatívában én javasoltam egy sugárzásra vonatkozó jogszabályt. Minden tagállamban különböző rendelkezések vannak életben ezzel kapcsolatban. Nem igazán realisztikus a tagállamoktól az egységes végrehajtást elvárni. Az a célzott eredményt az egységes végrehajtás nélkül, vagy az egyforma végrehajtás nélkül is el lehet érni. Úgyhogy várom az együttműködést a többi árnyékjelentéstevővel és a jelentéstevővel, hogy javítsunk a jelentésen. Ulla Turnes következik az ALDE részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek a munkájukért a témában. Hangsúlyoznom kell, hogy nagyon örülök annak, hogy ilyen elkötelezett és aktív kollégákkal működhetek együtt egy ilyen fontos témában. Azonban van néhány aggodalmam a módos, egyes módosításokkal kapcsolatban, amelyeket benyújtottak a kollégák. Azt gondolom, hogy világosan meg kell határoznunk az egyénisítés célját, ez az individualizáció, vagy az egyénis, egyénisítés csak hatáson alapuló okok alapján történhet meg véleményünk szerint, hogyha ennek nincs hatása az egészségre és a biztonságra, akkor ez csak a KKV-k költségeit növeli mindenféle pozitív hatás nélkül. Biztosítanunk kell azt, hogy a munka adó és a termék előállító elektronikusan is benyújthassa az információkat. Nem szabad kettős elvárást támasztani, tehát vagy papíron, vagy elektronikusan elég benyújtani az információkat. A termék előállítója nem lehet felelős harmadik fél félért, csak a konkrét munkavállalóért, aki használja ezt az egyéni védőeszközt. Várom a kompromisszumos javaslatot a jelentéstevőtől, és várom a további együttműködést. Köszönöm. Köszönöm, Tere Reinke, a zöldek részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a munkájáért. Azt hiszem, hogy ez jó kiinduló alap. Kívülről, hogyha a címet halljuk, egyéni védőeszközök, akkor úgy tűnik, mint hogy ez egy nagyon technikai kérdés lenne, de itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az munkavállalóknak az egészséghez és a biztonsághoz való alapjogát biztosítjuk. Nagyon fontos kérdés. 2007-ben 23 millió munkavállaló, vagyis az összes munkavállaló 8,7%-a szenvedett munkahelyi betegségtől. Ez nagyon nagy probléma a TB rendszernek, a 5,9, tehát a GDP 5,9%-ának megfelelő összeget tesznek ki a munkahelyi balesetek költségei, úgyhogy nagyon fontos az egyéni védőeszközök megfelelő garantálása. Tehát a kockázat megelőzés szempontjából nagyon fontos szerepet játszik az egyéni védőeszköz, és ez csökkenti a balesetek kockázatát, a betegségek kockázatát, a védőeszközök tisztántartása és fenntartása is elengedhetetlen. Ahogy a jelentéstevő említette, hogy ez az, ezt használó személyek számára elengedhetetlen. Biztosítanunk kell a megfelelő fen, felővizsgálati rendszereket, hogy amint ezek a védőeszközök a piacra kerülnek, és amint ez a védőeszköz valamilyen, kockáz, valamilyen kockázata kiterül, vissza kell vonni a piacról a tagállamoknak felelősségük van a végrehajtásban, tehát az ellenőrzésben, a szankció kiszabásában, és biztosnak kell lennünk benne, hogy amiről döntünk, ez végrehajtásra is kerül. Az egyik tölök, amit Agiár asszony már említett, ez a be nem jelentett munka, kérdése. Beszélünk a be nem jelentett munka platformjáról, amelyet európai szinten meg kell valósítani, és a be nem jelentett munka szintjén a munkahelyi védelem egy nagyon nagy kihívás, hiszen nem igazán tudjuk ellenőrizni az egészségre és biztonságra való, szabálynak való megfelelést a, ezek a munkavállalók nagy egészségügyi kockázatoknak vannak kitéve, a munkaadók pedig a felelősségüket nem vállalják. Nagyon fontos a házi háztartásokban végzett munka, ez gyakran be nem jelentett munka. Úgy gondoljuk, hogy annak a ténynek köszönhetően, hogy, vagy emiatt, hogy főleg a nők végzik ezeket a munkákat, ezt hangsúlyos témának kell tekinteni. A jelentéstevővel én is várom az együttműködést és az árnyék jelentéstevőkkel, és azt hiszem, hogy a Szociális Szakbizottság nagyban hozzájárulhat ennek a javaslatnak a sikeréhez. A munkavállalók alapjogairól van tehát szó, az egészséghez és a biztonsághoz való jogról. Köszönöm. Ines Szuber nincs itt, mondja az elnök. Úgyhogy a gué től nincs itt senki. Összefoglalni szeretné-e a jelentéstevő a vitát? Megadom a szót. Köszönöm szépen. Nos, különböző pontok felvetettek a kollégák, ezeket már korábban is felvetették, természetesen a titkárság végig eh, megy ezeken a javaslatokon, és megpróbálunk kompromisszumos javaslatokat kidolgozni annak érdekében, hogy a különböző eh, kritikus eh, pontokat vagy kritikát kezeljük. Az egyik legkritikusabb kérdés az öt éves érvényességi időszak. Az eredeti gondolat az volt, hogy hogyha a védőeszközökre, e, e, egyéni védőeszközökre vonatkozó konformitást megállapították, akkor ezután nem kell ennek az érvényességét e, rendszeresen ellenőrizni. De természetesen ez egy olyan kérdés, amelyről beszélnünk kell, amiben meg kell állapodnunk, ami az egyéb megfigyeléseket, megjegyzéseket illeti, azt reméljük, hogy a kompromisszumos javaslatokkal sikerül majd a különböző álláspontokat közelíteni egymáshoz, és remélhetőleg egy olyan szöveget tudunk kidolgozni végeredményben, amelyet mindenki magáénak érez. Ez vonatkozik az Illetékes Bizottsággal, az IMKO-val való együttműködésre. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Egy kicsit elébe mentünk a munkánknak. Szuber azt, hogy megérkezdett, de kicsit késve, és nem kér szót. Jó. Akkor a Szociális Szakbizottságban április 1 lesz a szavazás, és az IMKO-ban pedig április 23-án ez, tehát a ittem terv, és most ráértérhetünk az utolsó napirendi pontra, a gazdaság irányítási keret felülvizsgálata, a helyzet áttekintése és kihívások. A jelentéstevőnk Ansander, na most nem angolul ejtettem ki a nevét, meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Engedjék meg, hogy emlékeztessek arra, hogy az a szöveg, amelyről szó van, ez a Szociális Bizottság véleménye az EKON Bizottságnak, és ez az EKON Bizottsági jelentés a gazdasági kormányzásról szól. Azok politikai, gazdasági és költségvetési koordinációs intézkedések. Az ECON által javasolt jelentéstervezet az, az Európai Bizottság bejelentését, illetve közleményét dolgozza fel, amelyet az éves 2015-ös növekedési jelentéshez kapcsoltak, csatoltak, és ezt tavaly novemberben nyújtották be. Az er, elért eredményekről számol ez be, és a gazdasági kormányzás előtt álló kihívásokról. Hogyha megnézzük a e, válságot, ugye tudjuk mindannyian, hogy nem fenntartható e, az az, e, az hogy a a rendelkezésükre álló források felett, vagy ezen túlmutatóan éljünk, ezt diktálja a gazdasági józanész, és vissza kell térni a fenntartható növekedés és foglalkoztatás ösvényére. Ez az elsődleges prioritás azért, hogy a 24 millió európait munkához juttassuk, és kiszolgáltatott helyzetüket ezen javítsunk. Messzebb kell mennünk a gazdasági politikáink koordinációjában azért, hogy ezt elérjük, hogy a jobb szociális koordinációt is biztosítsuk. És pontosan erről a szociális aspektusról van szó, ezt az üzenetet szeretném átadni a véleményemben. Ehhez számos mm, pontot belefogalmaztam a véleményemben, például azt, hogy az EBSCO és az ECOFIN tanács között együttesülések szervezését tartom szükségesnek, a szociális mutatók eredménytáblájának fontosságát is említem, aztán beszéltem a, az országspecifikus ajánlások megvalósításáról, aztán a jobb demokratikus ellenőrzés megvalósításáról a gazdasági kormányzás keretén belül. Ez a vélemény számos megjegyzést, reakciót váltott ki, 140 módosító javaslatot kaptam. Szeretnék köszönetet mondani kollégáknak a hozzájárulásukért, és ez lehetővé tetté, tette, hogy a szakbizottságunk véleményét javítsuk és elfogadhatóvá tegyük. Köszönöm az együttműködést az árnyékjelentéstevőknek, akikkel nagyon jó volt az együttműködés, és akiknek köszönhetően sikerült kompromisszumos javaslatok kidolgozásában előrelépni most köszönhetően a titkárság erőfeszítésének, akiknek köszönetet szeretnék mondani, és a kollégák erőfeszítésének sikerült 15 kompromisszumos javaslatot kidolgozni. Most itt nem fogok minden kompromisszumos javaslatra kitérni, eh, de a legfontosabb pontokra mindenképpen szeretnék eh, utalni. Először is az első kulcsfontosságú pont, ahogy már mondtam, amit le lehet szűrni ebből a véleményből, ez a valódi, a szociális dimenziónak a valódi bevonása a gazdasági kormányzásba. Ez a vezérvonala mm, a véleményünknek, a kompromisszumos javaslatainknak. E- emellett fontosnak tartjuk azt, hogy a gazdasági kormányzásból valódi eh, hatékony eszköz legyen a gazdasági eh, problémák korrekciójára, eh, és a fenntartható fejlődés és bevonó inkluzív fejlődést lehetővé tegye, mert ezzel tudjuk csak elérni az EU 2020-as célkitűzéseket, a foglalkoztatás és a, a munkanélküliség elleni küzdelem területén. Emellett fontos, hogy egyensúlyt teremtsünk a foglalkoztatási politika és a gazdaságpolitika között. A kompromisszum a jobb együttműködést hangsúlyozza az EBSCO és az ECOFIN között az együttesülések megszervezésével. A kompromisszumos javaslatok emellett utalnak az alapszövegben kifejtett gondolatra, amely az szociális mutatók eredménytábláját hangsúlyozza, a válság ex-ante elemzésével kapcsolatban. Aztán a specifikus, országspecifikus javaslatokat is említjük. Meg kell nézni azt, hogy ezen országspecifikus ajánlásoknak az utánkövetését hogy lehet biztosítani. A kompromisszumos javaslatunk arról is szól, hogy hogyan lehetne az európai szemesztert demokratikusabbá és átláthatóbbá tenni. Végül pedig hadd hangsúlyozzam, hogy a javaslatok, amelyeket tettünk, ugye, szociális szakbizottságban dolgozunk, úgyhogy nem akartam az Econhoz eh, egy olyan szöveget eh, küldeni, eh, amely a számunkra legfontosabb témákat nem érinti. Tehát ezért még egyszer hangsúlyozzuk annak fontosságát, hogy gyorsan meg kell valósítani az, a fiatalok munkahelyhez jutásának ösztönzését, illetve a KKV-k számára előnyös keret létrehozását biztosítani kell, és az ő pénz, finanszírozáshoz való hozzáférésüket egyszerűsíteni. Ennyit szerettem volna elmondani, elnök asszony. A vita a jövő héten folytatódik, és a jövő héten lesz a szavazás. Úgyhogy, és azt gondolom, hogy a árnyék jelentéstevőkkel nagy előrelépésre számíthatunk. Köszönöm még egyszer a munkájukat. Thank you. Uh, now... Köszönöm szépen. Most az árnyék jelentéstevők kapnak szót. Először a szociálisták képviseletében parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnél. Köszönöm, hogy mindent megtett a konszenzus, a párbeszéd érdekében. Döntő jelentőségű anyag ez a szakbizottságunk számára. Amikor a gazdasági irányítási mechanizmus létrejött, akkor ez a mi szakbizottságunkat is érintette a gazdasági kormányzást, de ezzel egyensúlytalanság is született, és hiányzott a legitimitás. Éppen ezért a mostani vitát meg kell ragadnunk arra, hogy a növekedési csomagról is beszéljünk, mindez a mechanizmusokról, de nagyon fontos szociális dimenzióra is ellátni a folyamatot, azért, hogy foglalkoztatási mutatókat is vizsgálhassunk, illetve ezzel edmitást nemzeti és európai szinten egyaránt. Azt gondolom, hogy közel járunk az általános konszenzushoz, miután minden frakció támogatja a kompromisszót, nagyon fontos, hogy ezt a bizottságot erősítsük más parlamenti szakbizottságokkal szemben, illetve hogy erősítsük a szociális dimenzióját és a gazdasági kormányzásnak. Az egyes frakciók között van különbség céljaikban, de a szakbizottságban úgy vélekedünk, hogy egy közös, ambiciózus jelentésre kell törekednünk. Ha ezt sikerül eljönk, akkor erős lesz a jelentés a gazdasági kormányzásról, illetve egy fontos anyag születhet, amely konszenzusra alapul. Azt gondolom, hogy az elkövetkező napokban, még a szakbizottsági szavazás előtt három ponton kell dolgoznunk. Egyrészt a szociális dimenzió erősítésén, Itt a négy elnök megjegyzése is szerepel, és világos, hogy ez a parlament nem vehető ki az intézményközi vitából. Azt gondoljuk, hogy az Európai Parlament értéket képvisel, és nem elég az, hogy a bizottság és a tanács döntenek valamiről. A parlamentet be kell vonni ebbe a vitába, éppen ezért kell most cselekednünk, ha ezt nem tesszük meg, akkor lemaradunk. Éppen ezért fontos az említett véleményt itt tükrözni. A második megjegyzésem. Nagyon fontos azokat a hiányosságokat, amelyeket felderítettünk az elmúlt időszakban, a gazdasági kormányzás kapcsán nagyon fontos ezeket korrigálnunk. Vannak olyan hiányosságok, amelyek nagyobb volumenűek, a szegénységre vonatkoznak Európában, és ezek olyan kérdések, amelyeket nem ignorálhatunk tovább. Hát itt egy olyan szociális dimenzióról van szó, amelyet az elmúlt öt válságos évben nem vettünk eléggé figyelembe. Természetesen a kulturális hatásokra is fontos kitérni. Az éves növekedési jelentés kapcsán a struktúrális reformoknál meg kell néznünk a kisbetűvel szedett részeket is. Ez a reform nagyon fontos, hogy a belső keresletre összpontosítson, de a szociális modellt Európában szintén figyelembe kell, hogy vegyünk. A reformokra igen magunk mondunk, de nagyon fontos, hogy mindent felelősség teljesen tegyük. A harmadik megjegyzésem, és az utolsó megjegyzésem a demokratikus legitimizáció. Úgy érzem, hogy a nemzeti parlamentek részvétele, illetve az Európai Parlament részvétele fontos, hogy erősödjön. Hiszen ezeket nem lehet mellőzni a politikai folyamatok alakításánál. Az elmúlt években az Európai Parlamentet ebbe be, ugyan bevonták, viszont az, együtt, viszont az együttdöntési eljárással a parlament nem tud megfelelő módon élni. Mi igenis bele szeretnénk szólni az Európai Unió jövőjének kialakításába és a szociális politikák kialakításába. A nemzeti parlamentekre ugyanezik az, ők ruházzák át eh, ezt az adott kompetenciát az Európai Parlamentre, éppen ezért tájékoztatni kell őket ezekről a folyamatokról. Hát nem játszhatunk a populisták kezére, akik eh, a tagországokban Európa ellenes hangulatot keltenek. Utolsó megjegyzésem a polgárokra vonatkozóan. Azokat, akik úgy érzik, hogy cserben hagyták őket, nem hagyhatja az Európai Parlament cserben. A polgárokat és az érintetteket a döntési folyamatokba be kell, hogy vonjuk, nem lehet őket mellőzni, éppen ezért a polgárok képviselőjének is részt kell tudniuk venni a döntéshozatali folyamatokban Európában. Köszönöm. Köszönöm a Krasznodevszki kolléga az egyszer képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony! és csatlakozni szeretnénk a kollégákhoz, és gratulálok a jelentéstevőnek, aki egy közös megközelítést próbált meg alkalmazni, és a ajánlásainkat megpróbálta tükröztetni a jelentésben. Mi a következőt szerettük volna elérni? Szerettük volna korrigálni a, a gazdasági kormányzásról szóló értékelést, illetve ennek hatását az európai helyzetre. Találtunk egy közös alapot, például a demokrácia deficitnél is. És azt gondolom, hogy ebben a szakbizottságban mindannyian fontosnak tartjuk a szociális kirekesztés problémáját. A megközelítésben mutatkoznak különbségek, ez arra vezethető vissza, hogy a mi frakciónk nem érzi úgy, hogy mindig lehetséges volna Brüsszelből hatékonyabban kormányozni, mint a tagországokból. Ez azért van így, mert nagyon sok tagország létezik. Nézzük például Bulgáriát. 200 euró a minimálbér, Luxemburg a másik extrém, ahol nagyon okos szociális és pénzügyi politikát folytatnak, és 2000 euró a minimálbér. Tehát uh, itt nagyon nehéz ebben az összefüggésben valódi közös alapokról beszélni a tagországok között. Éppen ezért a mi frakciónk azt szeretné, hogyha figyelembe vennénk a tagországok közötti különbségeket. A iránytási keretnek rugalmasnak kell lennie, és a különböző régiókban és országokban a kkv helyzetére is tekintettel kell, hogy legyen. Azt gondolom, hogy ez részben szerepel a kompromisszumban, illetve a mi módosítóinkban is szerepelni fog, amelyek nem szerepelnek a kompromisszumokban. Köszönöm szépen a nagyon jó együttműködést a jelentést és várom a szavazás eredményét. Köszönöm. Uh, Vice Chair Turnes. Turnes alelnök úr, alelnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon-nagyon rövid tudok lenni. Azzal kezdeném, hogy köszönetet szeretnék mondani jelentéstevőnek kitűnő jelentését, kitűnő véleményét. Nagyon jó kompromisszumokat sikerült kidolgoznia a szöveg kapcsán. Most elérkeztünk a kompromisszumok végső megfogalmazásához. Éppen ezért köszönöm még egyszer a kitűnő együttműködést, és várom a munka lezárását. Köszönöm. Köszönöm. ez Zuber a zöldektől. Köszönöm szépen, elnök asszony. Vannak véleménykülönbségek a jelentéstől és köztem, illetve módosítók nagy részét illetően is, mert módosítók között. Azt gondolom, hogy ez megint csak arról van szó, hogy a bizottság itt meg, megpróbál fából vaskarikát csinálni, úgymond. Tehát egy lehetetlen dolgot próbálnak megoldani, a szociális célokat fekete-fehéren rögzíteni lehet. Nagyon könnyű egy jó szándékból álló listát összehozni, de ami a tényleges életet életi, a valós életet, nagyon nehéz ezeket megvalósítani, és mindez nem összeegyeztethető a szociális célokkal. De a szociális célok és a gazdasági kormányzás egymással nem összeegyeztethető dolgok. A növekedés, a foglalkozás, a foglalkoztatás politika, a minőségű, e, minőségi munkahelyek nincsenek összhangban a gazdasági kormányzási kerettel, ez pedig megnehezíti a tagországok munkáját, nagyon nehéz az infrastruktúra kialakítása, Egyrészt másrészt pedig a gazdasági kormányzáson belül mm, a szabályokhoz alkalmazkodni. Az Európai Unióban létezik a bérmoduláció, a makrogazdasági vigilancia, ez azt jelenti, hogy 3%-os a maximális növekedés és a hiányok a gazdaság irányítási mechanizmusban ezekhez kötöttek. Ez pedig azt jelenti, amikor a tagországok elveszítették szuverenitásukat, akkor úgymond a munka járulékos költségeit tudják devaluálni. És ami ezt a giotint illeti, ami nagyon sok polgár feje fölött lebeg, és az európai tagországok feje fölött, Lehet, hogy egy kormányközi konferenciát hívhatnánk össze erre a témára. Azért, hogy végre térjünk el ettől a gazdasági kormányzástól, és hozzunk létre helyette végre szociális paktumot. Így a közösségi eszközöket is módon lehetne kiosztani, és a szociális politikán belül ez tényleges hatást fejthetne ki. Hajlandóak vagyunk a kompromisszumokra, Ez a kohézió, a szociális kohézió szempontjából több eszközt jelentene. Garantált minimál bér, és nagyon fontos, és ezzel a plenáris is foglalkozott. Köszönöm. Monika Vána, Flósors. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönetet szeretnék mondani az előadó asszonynak, kitűnő volt az együttműködése, de be kell, hogy valljam, hogy az eredeti verziót illetően nagyon kritikusan szóltam hozzá, és akkor el se tudtam volna képzelni, hogy egyáltalán megközelítenénk egy együttértési pozíciót. Egyetlen nem hallottunk akkor a jó irányba, és szerintem tényleg nagyon konstruktívak voltak a viták. Úgyhogy így sikerült a szövegben nagyon fontos elemeket belevenni, és így ez a szöveg nagyon nagy előrelépés, és tényleg megerősítettük a szociális dimenziót az európai szemeszterben, és hangsúlyoztuk, hogy reformokra is szükség van. Mondta az előttem szóló, hogy a kört négyszögesítjük, és mi a zöldek részéről alapvető ellenvetésekkel élünk az economic governance fogalmát illetően, és a deficit kritériumokat illetően. Nem tartjuk megfelelően a szociális kritériumok betartatását a gazdasági tényezők mellett. Szerintünk egy nagyra törő közös jelentésre van szükség, és mi úgy gondoljuk, hogy ez a jelentés most nagyon jó irányba halad, és olyan dolgokat karol föl, amely nagyon fontosak ennek a szakbizottságnak. Hagy mondjak néhány példát. Az egyik a szegénység és egyenlőtlenség elleni harc. Nem csak a fenntartható növekedés, vagy a munkáltatás kerüljön a központba, hanem az egyenlőtlenségek elleni harc is illetve az Európa 2020-as célok. Ezeket meg kell erősítenünk. És az európai szemesztert az állampolgárok szolgálatába kell a megszorításokéba. Nagyon fontos volt számunkra az is, hogy a strukturális reformok megvalósuljanak, a szociális keretek között. hogy a szociális és a struktúrás reformok, illetve a nemek egyenlősége kapcsolódjanak egymáshoz. Nekünk a zöldöknek ez nagyon fontos volt. Mások is említették már, hogy a demokrácia kérdése. Nem csak a parlamenti kérdések, hanem a civil társadalom, a szociális partnerek bevonása sokkal jobban be kell vonni őket az európai szemeszterbe. A bizottság egyébként már megígérte, hogy iránymutatásokat ad már a múltkori parlamentnek is, és ez még mindig nem valósult meg. Ezek az iránymutatások arra vonatkoztak volna, hogy a civil társadalmat hogy vonjuk be ebbe a vitába, és a szociális kritériumokat hogyan valósítsuk meg az éves jelentésben. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó irányba haladunk, ez természetesen nem a végső véleményem, hiszen még lesznek kisebb változtatások a dokumentumban, de azt hiszem, hogy jó kompromisszumot találtunk. Thank you. Uh, the... Köszönöm. Szander asszony, ha szeretne hozzászólni. Oui, merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani eh, kollégáimnak a hozzászólásaikért. Az itt felvetett pontok természetesen emlékeztetnek bennünket arra a vitára, amely, amelyre, amelyekre a különböző találkozók során eh, felmerültek. Kicsit rendezem a jegyzeteimet. Visszatérnék néhány olyan pontra, amelyeket a kollégák itt eh, felvetettek a demokrácia hiánya az európai szemeszter rendszerében. Több kollega is említette ezt. Prieto úr, -e asszony, a szakbizottságban tehát ez egy fontos téma. Általánosabban a kollégák inkább egyetértenek, természetesen azzal is egyetek mindenki, hogy azért említeni kell a demokrácia hiányát. A kollégák nagy része egyetért azzal, hogy a nemzeti parlamentek nagyobb bevonására szükség van, a civil társadalom bevonására az Európai Parlamentet és a többség inkább bevonná. ami a gazdasági kormányzás szociális dimenzióját illeti, ez heves viták tárgya. Sokat beszéltük a szociális indikátorokról. Egy olyan szöveget tudtunk aztán végül megfogalmazni, amely véleményem szerint az ötös kompromisszumról beszélek, a kollégák nagy részének megfelel. Ez egy olyan konk- ez egy olyan kérdés, eh, amelyben a szociális aspektus eh, kulcsfontosságú, mint ahogy az egész jelentésben, ez egy vezérvonal. Eh, Prieto úr beszélt azokról a kérdésekről és vitákról, amelyek a négy elnök között folytak, az, ennek a az ötlet az volt, hogy a szövegünk, eh, illetve a kompromisszumos javaslataink eh, ennek a vitának a tárgyát képezzék. Most éppen dolgozunk ezen, hogy hogyan lehet eh, bevonni ezt. Ami minket érint, ez az elnökök kiadványa, a módosítások benyújtásának határideje után érkezett meg, vagy lett közzétéve, úgyhogy nem tudom, hogy hogyan lehet ezt bevonni a véleménybe, tudván azt, hogy a kollégák ezzel kapcsolatban módosító javaslatokat nem tudtak benyújtani, mert addigra már lejárt a határidő. De nyitott vagyok a gondolatra, és még a jövő hétig igyekszünk valami megoldást találni erre. Mit is akartam még mondani? Kresszodebszki úr, aki nagyon hangsúlyozta azt a témát, hogy minden országnak megvannak a maga adottságai, E, és um, saját gyakorlatai, hát ezt is igyekeztünk figyelembe venni. Ez a kérdés kapcsolódik Züber asszony hozzászólásához, aki arról beszél, beszélt, hogy nagyobb mozgásteret kell adni a tagállamoknak. E, ezt is említettük abban a kompromisszumos javaslatban, amely a minimál bérrel foglalkozik, tehát valóban arról van itt szó, hogy a tagállamokat arra ösztönözzük, hogy egy minimál bért fogadjanak el, de persze mindeközben tiszteletben tartva a hagyományaikat, szokásaikat, adottságaikat. Még egy szó Tunes asszonynak, én magam is azt szeretném, hogy szavazzunk minél hamarabb erről a véleményről. Egy hetünk marad, továbbra is kapcsolatban állunk. Ma, dél, ma délután voltak még javaslatok a kollégák részéről a kompromisszumosok javaslatok javítására, úgyhogy a frakciókat arra kérjük, hogy segítsenek ebben. A kollégák többsége nekem fontos, hogy a kollégák többsége támogassa ezt a jelentést, vagy véleményt nem azért, mert én készítettem, hanem azért, mert nagyon fontos témának tartom, és a célkitűzésünk az, hogy az ECON szakbizottság valóban a kulcsfontosságú szociális bizottsági pontokat be tudja venni a jelentésébe. Köszönöm mindenkinek a munkát, és továbbra is kapcsolatban állunk. Very much, as was mentioned here, the adoption in employment. Nos, április 1-én szavazunk itt a szakbizottságban, az ECOM-ban 16-án. A következő ülésünk időpontja április 1 -e. Hosszú nap lesz, csak úgy, mint a mai, 9-kor kezdünk majd, és 18-30-kor fejezzük majd be, és biztos vagyok benne, hogy még előtte is találkozunk. Köszönöm ezt a hosszú, de nagyon érdekes napot. I'll leave this to you.